az, az áfa, az energiaadó, a vállalati adózás, a, az IPR vámügyi végrehajtása és a termékbiztonság terén egyaránt eh, megvalósítani. Ma azért jöttem el önökhöz, hogy az egységes piac külső dimenzióira reflektáljunk. Összességét tekintve nagyon örültem annak, hogy Malcolm Harber eh, úr, az önök elnöke jelezte, hogy a szakbizottságok úgy határozott, hogy saját kezdeményezésű jelentést írnak a vámügyek modernizálásáról. Ha jól tudom, akkor Salvini úr volt az, aki a feladatot magára vállalta, és hogy már meg is volt tegnap az első rövid eszmecsere. Tény és való, annak ellenére, hogy a vámügyek első látása technikai jellegű kérdésnek tűnnek, a vámunió sima működése a belső piac alapját képezi. Ennek tükrében minden olyan eh, EU-bizottsági kezdeményezés a vámterületen eh, két eh, amelyet meghozunk, két célkitűzést tart szem előtt. Egyrészt az áruk szabad mozgásának ösztönzését a jogszerű kereskedők között, másrészt pedig az állampolgárok védelme a kockázatokkal szemben és a biztonságok megtartása. A, az Európai Unió területébe belépő áruk kat, kockázatos árukat megpróbáljuk védeni, és megpróbáljuk a különböző szállítási módszereket is biztonságosá tenni. A legutóbbi időszakban a japánbeli atomerőmű válságá ez még inkább fontossá tette. Nagyon fontos, hogy a szennyezett termékeket, amelyek Japánból jönnek, megfelelő intézkedésekkel tartsuk távol piacunktól. Először is megfelelő útmutatást kell adjunk a nemzeti vámhatóságoknak, hogy hogyan védhetik meg állampolgáraikat a szennyezett termékektől, másrészt pedig biztosítani kell az azonnali információt, az információ azonnali terjesztését minden olyan esetben, amikor az Európai Unió területére szennyezett szállítmány érkezik. Eddig a szennyezett konténerek száma korlátozott volt, mégis a, a tényleges ellenőrzésekre vonatkozó visszajelzések és az elemzések eredménye alapján megmutathattuk és bebizonyíthattuk, hogy az Európai Uniós vám szervek jelentős mértékben készek arra, hogy gyorsan koordinálják a határ védelmét az esetleges veszélyes szállítmányokkal szemben. A vámhatóságok együttműködése ezért a, a, biztonság, a termékek biztonsága érdekében is fontosak. A, a rendszerszerű együttműködés és az útmutatás az érintett vámhatóságok számára nagyon fontos, és a bizottság ebben aktív szerepet kíván betölteni. Tegnap a bizottság egy, egy új jogszabályjavaslatot fogadott el a a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos vám rendelkezésekre. Ez egy új IPR stratégia Európa számára, és a szakbizottság figyelmébe ajánlom, hogy a nyomon követésben játszanak aktív szerepet. A vámügyi javaslat a tanács felkérésére adott válasz, melyben a, a jogszab- a jelenlegi jogszabályok áttekintését kell elvégezzünk, és az esetleges kihívásokat megválaszolnunk az IPR végrehajtása során. A javaslat több alapvető célkitűzést tartalmaz, egy erősebb IPR végrehajtása vámügyek között, valamint a jogszerű kereskedők érdekeinek védelme. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a kisebb és néha veszélyes szállítmányok postán való útvonalára vonatkozóan megfelelő megoldást találjunk az esetleges fenyegetettségekre. A generikus gyógyszerek az Európai Unió területére beérve elsősorban Indiával és Brazíliával kapcsolatban merültek ezek fel, többször felvetették a hamisított termékek eh, problémáját, és az Európai Unió területén fel kell vegyünk a harcot a hamisított termékek ellenére. Eh, társ törvényalkotóként azt önök figyelmébe ajánlom, hogy 2012-ben kívánjuk az említett eh, javaslatot elfogadni, ez tulajdonképpen az egységes piac érdekében történik. A két másik jogalkotási prioritás a, modern, a vámügyek modernizációjához kapcsolódik. Szeretném először a modernizált eh, vámkódexet és annak végrehajtási rendelkezéseit megemlíteni. Az Európai Uniós vámhatóságoknak gyorsabban és jobban kell együttműködni. A vámeljárások modernizálása kulcsfontosságú prioritás abban, hogy a biztonság iránti növekvő szükségletek által támasztott kihívásokat a liberalizált globális piacon egyre inkább meg tudjuk válaszolni. Szolgálatom a közelmúltban áttekintette a modernizált vámkódex közös végrehajtását és az erre vonatkozó előkészületeket a nemzeti vámhatóságokkal és a kereskedőkkel. Sajnos azonban a gazdasági válságnak tudható be, hogy úgy tűnik, hogy a számítástechnikai rendszereket csak 2013. júniusára tudjuk üzembe helyezni. A helyzet értékelése során a szolgálatomban konzultáltunk az érintett felekkel, a nemzeti vámhatóságokkal, kereskedőkkel és a, a, az önök szakbizottságával is, és ma is megerősíthetem, hogy szándékomban áll a javaslatot az év végéig beterjeszteni a modernizált vám kódexre. A módosítások három dologra összpontosítanak. Először is a kódex alkalmazásának dátumát kívánjuk elhalasztani annak érdekében, hogy reális legyen az új elektronikus alapú eljárások végrehajtása. Ezzel a végrehajtandó modernizáció legfontosabb előnyeit valóban élvezhetjük majd. A második dolog, a kódexet összekívánjuk összhangba kívánjuk hozni a Lisszaboni szerződés rendelkezéseivel, vagy a, a delegát, vagy pedig a, végre, a bizottság végrehajtási jogköreivel kapcsolatos ez a kiigazítás. A harmadik célkitűzés pedig az, hogy a kódex kis számú rendelkezését, néhány rendelkezését korrigáljuk. A jelenlegi korrekciók között szerepelnek majd azok a rendelkezések, amelyek már ne, vagy nem felelnek meg a 2008 óta európai jogszabályokban bekövetkezett változásoknak, vagy pedig túlzottan nehézkesnek, megvalósíthatatlannak bizonyultak. A 2013. június 24-e tehát a határidő ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Ha az, hogy sikerül-e a folyamatot lezárnunk, még pedig sikerrel, az nagy mértékben függ arról, hogy az érintett felek mennyire tudnak egyfajta közös felfogásra, megértésre jutni. A 2005 és 2008 közötti tárgyalások megismétlésére nem lenne lényegesen szükség. Úgy gondolom, hogy a gazdasági szereplők valóságának megfelelő jogszabályok megfogalmazása sokkal átfogóbb munka, és ezért nem szabad a már eddig elvégzett jelentős eredményeket feladnunk. Úgy látom, hogy nagy lehetőség van abban, hogyha már most erőfeszítéseinket egybefűznénk, hiszen önöknek is saját kezdeményezésű jelentése van a, vámügyek modernizációjáról, és ennek értelmében meghatározhatjuk és továbbfejleszthetjük a, az egész feladatnak a, a kiterjedését, a célkitűzéseit. Ennek tükrében az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint a nemzeti vámhatóságok képesek lesznek arra, hogy a Vámunió modernizációjának ezt a fejezetét sikerrel lezárják. Most pedig nézzük a 2013-as vámügyi program folytatódását. A vám, vámügyi program segíteni kívánja a nemzeti vámhatóságokat abban, hogy a nemzeti szám, vámügyi számítástechnikai rendszereket összekapcsolják, az információt cseréjét és átadását segítsék. Az, az, az információs technológiai hálózatok jelentős többletértéket hoznak, még akkor is, hogyha a költségvetésük jelentős arányát kell erre fordítani. A múlt héten a VÁM, a VÁM főigazgatók egyik fórumán több közös kihívásról is tárgyaltunk. Ők vitathatatlanul értékelik a programot, de úgy gondolják, hogy további lépésekre van szükség. Egyre inkább arra kell majd gondolnunk, hogy a jövő VÁM programját, vámügyi programját hogyan lehet a fejlett gazdaságok számára többletértékkel dúsítani, és hogyan lehet további megtakarításokat eszközölni ezzel a nemzeti közigazgatások számára. Meg kell figyeljük azt is, hogy megfelelő berendezésekkel és infrastruktúrákkal láthassuk el a, tagállamokat. Történelmi okoknál fogva a külső határoknál sokkal nagyobb feladatok hárulnak az országokra. Nyilvánvalóan a történelmi okok mellett földrajzi magyarázata is van ennek. A több éves pénzügyi keretekre vonatkozó bizottsági javaslat véglegetése során meg kell határoznunk, hogy a jövőbeni kezdeményezéseknek milyen korlátai vannak, ez a, a jövőbeni vámügyi programok miatt rendkívül fontos. Várhatóan november táján születik meg ez a javaslat. Tisztelt képviselők, képviselő urak és képviselő asszonyok. Úgy gondolom, hogy ez az áttekintés talán megfelelően tükrözi az eddig elvégzett munkát. Mint mondtam, tehát a javaslatoknak kettős célja van. Egyrészt, hogy a a jogszerű kereskedelmet ösztönözzük, másrészt pedig, hogy védjük állampolgáraink biztonságát. Remélem, hogy egyetértenek ezekkel a célkitűzésekkel, és várom remélhetőleg gyümölcsöző beszélgetésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon átfogó tájékoztatást mindenki. Megkapta a három alapprogramból szóló anyagot, amiről beszélt. Mióta meghallgatást kezdjük, képviselőtársaimhoz fordulok, van-e kérdésük? Egy dolog világos. Az előttünk álló munka, ez a szolvén jelentéssel kapcsolatban nagyon jó időzített, egybeesik az ön javaslatával a végrehajtási intézkedések áttekintéséről, és ez jól kapcsolódik a 2013-ig terjedő stratégiához, úgyhogy rendkívül jó az időzítés. Egy árnyék előadó jelentkezett, elnézést, az előadó nincs itt maga. Rapti asszony azonban itt van, aki megnyitja a kérdések sorát. Aztán Saldemúza asszony, aki a termékbiztonság jelentésének szerzője, két nagyon nagy szakértelme bíró képviselő kap majd szót, nem tudom, más kére, kérem, akkor jelezzék. Először tehát Rapti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérnék arra a megjegyzésre, amelyet korábban tettem. Meg kell mondjam, hogy hallgatva Semete urat, aki leírta a helyzetet, most örömmel hallottam értékelését, ugyanakkor több kérdés is felmerült bennem ez idő alatt. Az első e, ilyen kérdésem az, hogy mindez nagyon szépen hangzik, és nagyon helyén való a bizottság szempontjából föltétlenül, és ott tudjuk a bizottságtól, hogy a tanács is részt vett ebben a munkában. Kérdésem az, mi várható a tanács szintjén? Nyitottak e, e kérdések felé? Milyen a hozzáállásuk? Semeta úr értékelése úgy véleme tekintőben is realista, ám az érzékelt, hogy a tanács támogatására szükség lesz, és kérdéses, hogy ez fennáll-e. Másodszorban, ha van rá lehetőség, kifejtenék kicsit részletesebben, hogy milyen menetrend szerint tervezik az átállást, és a, a vám kódexel kapcsolatban is itt több tájékoztást kérnék, ha lehet. Köszönöm egy az egyben vesszük a kérdéseket, válaszokat, úgyhogy megadom a szót önnek most a válaszra, biztos úr. Igyekszem rövidre fogni. Mielőtt ezt az intézkedést javasoltuk, a modernizált vám kódex bevezetésének elhalasztására a nemzeti hatóságok bankokat kértük, illetve az érintett kereskedelmi cégeket, abban a megközelítésben, amelyet az imént írtam le. És egyhangulag támogatták a résztvevők, az érintett felek ezt a folyamatot, annak ilyetén való alakítását. Úgyhogy szerintem konstruktív megbeszéléseket folytattunk a tanácssal is ebben a témában. Persze mindig fennáll a, a, a veszély annak, hogy újra megnyílnak bizonyos kérdések, amelyeket már lezártnak hittünk a kódexsel kapcsolatban. Ezért kértem, vagy javasoltam, hogy a módosítókat igyekezzenek korlátozni, minimálisra szorítva a kódexsel kapcsolatos módosítókat. Hogy tudjuk tartani ezt a módszertant, és ez megkönnyíti majd a tanácsban való átmenetét is. Nem lesz olyan nehéz a dolog, mint lehetne. Ami pedig a, az időkereteket, a menetrendet illeti. Meg kell mondjam, hogy a kódexel való munka és a végrehajtás rendelkezésekkel való munka nem szakadt meg, nem állt le. Minden kérdés a végrehajtást illető kérdés tovább is az asztalon van, a modernizált vámkódexsel kapcsolatban. Az alapgondolat az, hogy minden szükséges jogalkotási dokumentum és eszköz készen álljon. 2013. június 24-ére, hogy aztán már csak a, szám, a számítástechnikai végrehajtási lépések utólagos munkalépések maradjanak hátra. Fontos látnunk, hogy a technikai fejlesztésekhez fontos, hogy stabil jogi keret már fölálljon, mielőtt a technikusok elkezdik a fejlesztését a rendszernek. Ezért kell rögzíteni az összes jogalkotási ö, környezetet alkotó jogszabályt, hogy ezáltal elindulhasson a számítástechnikai végrehajtás. Köszönöm. Pót kérdése talán van idő, de Sáldemóze úrat hívom fel először. Mi, a az asszony pontosabban. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak, és, eh, és köszönöm a tervezett intézkedéseket is. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a, a vám unalmas, de hát eh, mégiscsak döntő a belső piac szempontjából, hogy jól működjön. Ha jó a belső piac, és ha biztonságos terméket akarunk, akkor észszerű vámügyre és jó együttműködésre van szükség. Ezért örülök annak, hogy azt említette biztos úr, hogy az együttműködés egyrészt a piaci felügyeleti szervekkel fontos, másrészt pedig a vámügyel. Ezeknek együtt kell működni. A kérdésem tehát a következő vajon hogyan működik majd ez az együttműködés? Mi az, amit ennek érdekében már elindított? Van azonban még egy másik kérdésem is, hogy mi a helyzet a forrásokkal, a vám mm, pénzügyi eszközökkel. A piaci felügyeletből tudjuk, hogy válságidőben nagyon sok tagállam csökkentette a piaci felügyelet forrásait. Mi a helyzet a vámügyben? Itt is Ugyanez volt? És ha igen, akkor a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy ne több veszélyes termék legyen a belső piacon? Köszönöm szépen. Well, I, I fully agree. Egyetértek azzal, hogy a vám kérdések ugyan eléggé technikai jellegűek, de csak akkor vesszük észre, hogy hogyan is működik a, működnek a vámszervek, hogyha problémákkal találkozunk. Rengeteg különböző művelet történik a vámon keresztül, és ezek a folyamatok vajon, valóban nagyon fontosak az egységes piac számára. A biztonság kérdése nyilvánvalóan fontos, és ezért fontosak a jogszabályok, és a vámszervek is ezeket aktívan figyelembe vesszünk. És a vámellenőrzéseknek az iránymutatásait is most formalizáljuk, öntjük formába, és a biztonsági követelményeknek a részleteit is most tisztázzuk, és a piacfelügyeleti hatóságok működését is. és aztán a szolgáltatók számára is szeretnénk a felügyelő hatóságokkal a síma működést biztosítani. Aztán egy egyablakos üntözést is szeretnénk létrehozni, a kereskedők számára, azért, hogy a különböző vám tevékenységeket, mezőgazdasági felügyeletet és más felügyeleti hatóságokkal is együtt tudjunk működni. Tehát előre léptünk ezeken a területeken, és tudjuk, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a felügyeleti hatóságokkal. A finanszírozásnak a kérdése nehéz kérdés, és igaza van abban, hogy vannak olyan tagállamok, ahol csökkentik a vámok számára szánt összegeket. Amikor a miniszterekkel találkozom, akkor mindig próbálok rá világítani, hogy, hogy lából lövik magukat, hogyha eh, csökkentik a vám költségvetést, hiszen a vám szervek jövedelmet biztosítanak, bevételeket biztosítanak a tagállamok számára. Természetesen nagyon fontos, hogy amikor a következő több éves pénzügyi keretekről tárgyalnak, akkor figyelembe vegyék a vámprogramot is, és a tagállamoknak A méretgazdaságosság felhasználása az IT rendszerek kialakításában mindegyik tagállamban meg fog történni, és ez 27 különböző IT rendszert tehát rendszert jelentene, ennek hatalmas költségei vannak, tehát kell egy EU szinten lévő egy IT rendszernek, és aztán az egész EU-ban szétosztani ezt a rendszert, azért, hogy a vám szervek működését harmonizálja az egész EU-ban. Ezt nem csak EU alapokból akarjuk megoldani, hanem a tagállamoknak is hozzá kell járulni ezekhez a projektekhez, és ez a költségeket jelentősen csökkenteni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a prioritások és a finanszírozás kérdését a mi szakbizottságunk is szoros figyelemmel követte. A biztonsággal kapcsolatban, amely nyilvánvalóan jobban látszik a közvelémény számára, az a problémákat is megvilágította, és Tajoni kollégai kolléga is felajánlotta, hogy Antwerpenben nem Rotterdamban, csatlakozunk vele, bocsánat, tudom, hogy ez itt két egészen más dolog, elnézést kérek, jó, tehát Rotterdamba megyek, megyünk, hogy elkísérjük őt, amikor a, a játékoknak a e, biztonságát e, vizsgálják meg. Ön is talán eljöhetne. Én már voltam, de lehet, hogy e, e, játékok kapcsolatban nem állt egy másik látogatás sem. E, lehet, hogy itt szexjátékokról is van szó. Nos, Rotterdam volt az első hely, ahova mentem e, vám biztosként, és azt hiszem, hogy sokat lehet tanulni az ott részve, e, végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban. Kreuzmann úr. És és aztán látjuk, hogy Rapti vagy az asszonyok akarnak-e még hozzászólni. Igen. Szeretném én is, eh, szándékomban áll ezt majd megnézni, és tulajdonképpen ezt is eh, kérdezem öntől. Ha nincsen piaci felügyelet, akkor a vám nagyon fontos építőelem. Hiszen azok a enélkül sem értéke nem lenne annak a munkának, irányelveknek, stb. amiket itt elfogadunk, mert a hamisítások és a többi beáramolhatna az ország. Vannak országok, vannak kikötők, maradjunk Rotterdamnál, ahol sokkal nagyobb mértékű Európába irányuló importárut kell, hogy felvegyenek, befogadjanak és elosszanak. Tehát a külső határokat is védeni kell. Ez pont olyan, mint a menekülteknél, vagy ahhoz hasonlít. Azt kell mondani, hogy segítsük azokat az országokat, mert a menekültek azon, ott, azon keresztül jönnek el hozzánk, tehermegosztásra van szükség, és úgy gondolom, hogy a piacfelügyelettel és a a vámmal ugyanez a helyzet. Hamburg, Rotterdam, a nagy tengeri kikötők több millió árucikket kell, hogy befogadjanak, és ha ezek Európába beérkeznek, akkor elosztják őket, és akkor már nagyon ö, nehéz a piaci felügyelet. Németországban 16 tartomány felel például ezért, vagy az ő feladata ez. Én nagy gond, az az elképzelésem, tudom, hogy a bizottság megteheti, hogy azokat a kikötőket, azokat az államokat, amelyek a terheket fizetik, viselik, nem lehet azt mondani, hogy alkalmazanak száz vámtisztel többet és 200 piaci felügyelővel nem, hanem azt lehet mondani, hogy a teher megosztáson keresztül támogassuk őket anyagilag és akár a többi tagállam terhére, vagy ha lehetőség van, az Európai Uniós költségvetésből. Azért, mert egyébként mindaz, amit itt elmondott, ezek a nagyon fontos technikai dolgok nélkül nem jutunk semmire. Emberek kell, hogy mögötte álljanak lát-e ennek valamilyen, látja ennek valamilyen lehetőségét? Well, of course, uh, today... Most természetesen ma nem akarom, nem akarok elébe szaladni a következő pénzügyi keretekről szóló vitának, melyet most a bizottságban bizottságok érintett kollégiuma folytat. Ám amikor a jövőbeli vám intézkedésekről beszélünk, meg a földrajzi helyzetet vizsgáljuk ezzel kapcsolatban, világos, hogy a földrajzi adósságoknál fogva egyes tagállamoknak súlyosabb terheket kell viselnie, mint másoknak a, a, vám, a határok vámvédelmét illetően, az EU határok vámvédelmét illetően. Ilyenképpen hogy együtt érzek, hogy egyetértek azzal a megközelítéssel, mely beépíteni ezt a jövőbeli vámprogramokba, ezt a sajátságot, és persze körültekintően kell megvitassuk az érintettekkel ezeket a kérdéseket a tagállamokkal, meg itt az EP-ben. Ám tény, hogy vannak olyan kikötők vagy belépési pontok, amelyek a, a terhek javát viselik, és a keleti, az EU keleti határain is hatalmas nyomás hárul kívülről a külső határokra. Egyébként éppen most ö, véglegesítjük a, a keleti határokra vonatkozó csempészet elleni cselekvési tervünket, amely szintén összefügg ezzel a kérdéskörrel. Úgyhogy igenis, reflektálni, meg kell lenni a, a földrajzi és történeti helyzetből adódó különbségekre, a finanszírozás tekintetében is. Elnök, az utolsó kérdés jogán Vegnyó asszony az alelnök kap szót. Eh, biztos össz, úr, önnek jó, barát, jó bát, nagy bátorságot kívánok és remélem, hogy a szolidaritás jobban fog működni a vám területén, mint más területeken. Mindenesetre köszönjük önnek a munkát, és az bizottságunk szeretne ügyel együttműködni. Itt a a jogalkotási programnak az első pontjával kapcsolatban van kérdésem, és pedig a hamisítás elleni harc, és pedig a gyógyszerhamisítás területén tehát hamis gyógyszerekről van szó, bizonyos kontinenseket illeti ez. Azt szeretném tudni, hogy hogy, hogy tud együttműködni más biztosokkal, hogy harcoljanak el, ez ellen a csapás ellen, tehát az interneten történő hamis gyógyszeráru értékesítés ellen. Ez nem csak helytelen, hanem veszélyes is, és ezeket más kontinensekre is lehet küldeni. Köszönöm szépen. Uh, yeah, so actually... A, jel, a javaslat jelentős része eh, a szellemi tulajdoni jogok eh, vám eh, védelmét illetően a kapcsolatos a különböző értékesítésekkel, tehát hogy most internetes értékesítésről van ez szó, gyógyszerekről vagy más termékekről, amelyeket kis egységekben ugye postán keresztül is lehet küldeni, vagy repülőtereken keresztül. A javaslat ezzel a kérdéssel úgy foglalkozik, hogy sokkal egyszerűbb eljárásokat akar biztosítani a hamisított áruknak a forgalmazását illetően. Ez az eljárás azt teszi lehetővé, hogy a vám, ha a vámszervek azt gyanítják, hogy ilyen árokat, gyógyszereket vagy más kis mennyiségű küldeményeket gyanúttanak akkor az áru tulajdonosát értesítik, és hogyha 20 napon belül válaszol, akkor ezeket az árukat meg lehet semmisíteni. Tehát ez jelentős segítség a, a vámszerveknek, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Mielőtt ezt a javaslatot megfogalmaztuk volna, az érdekelt felekkel konzultáltunk, és más tagállamoknak a vámszerveivel is, és a kisküldéményeknek küldeményekkel foglalkozó új rendelkezéseket fontosnak tartják, különösen a hamisított gyógyszerek és más árok esetében. hiszen ezek az EU piacokat is elárasztják egyre gyakrabban. Tehát így szeretnénk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Elnök, köszönjük szépen. Más kérdések? Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Ez egy nagyon értékes és időben történő eszmecsere volt, és látjuk, hogy mit csinálnak a, az egységes piac megvál, megvalósítása és a fogyasztóvédelem érdekében. Hiszen hallottuk Vernő Asztontól is, hogy a hamisítás az mennyire káros a fogyasztók számára, sőt még az egészség számára is káros. És reméljük, hogy mi vezető szerepet játszunk ebben a harcban, ebben a folyamatban. És Kreitzmann úr hozzászólása eh, arra is utalt, hogy hogyan költjük el a regionális alapok eh, összegeit. És beszéltünk a képzésről, aztán a vámeljárásoknak a tudatosítása kérdéséről, aztán a, a hálózatok felépítése, tájékoztatás, stb. Tehát egy csomó kérdést illettünk itt. Ugyanakkor fontos munkát kell együtt elvégeznünk, elsősorban a stratégiát illetően, és az önök munkatársait is üdvözöljük, mert már jártak a bizottságban, hogy a munkáról beszélnek. Nyilvánvalóan a jogalkotási folyamatban is részt veszünk, a vámrendelkezések végrehajtását is nyomon követjük, és nagyon várjuk ezt az új stratégiát. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és reméljük, hogy a jövőben is ellátogat majd. Köszönöm a kérdéseket, és valóban előre tekintek az együttműködés elé, és remélem, hogy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban is együttműködünk. Michel Barnier aki a belső részét felelés, én pedig a határ <laughs> kérdésekért, határ részéért, de mindesetre ez a szoros együttműködés szerintem gyümölcsöző lesz. Köszönöm, és várom a következő találkozót. Uh, so we'll have a short adjournment until... Jó, akkor négy óráig egy kis szünet van, és akkor Hanslik asszony kérem, hogy üljön majd ide mellém, és akkor jön majd ez a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatos szeminárium.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 Uh, so, ladies and gentlemen, uh... Hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök. Ma délutáni különleges ülésünkön, mely a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékeléséről szól. Rendkívül fontos projekt a szakbizottságunk szempontjából a szolgáltatási irányelv 2004 9-ig hatalmas munkát végeztünk ezen a területen, és most a végrehajtást is nagyon nagy figyelemmel kíséri. A kölcsönös értékelési folyamat egy teljesen új, nagyon fontos folyamat, abban a tekintetben, hogy az irányelv végrehajtása önmagában is fontos, meg az is, hogy a határon átnyúló szolgáltás nyújtás előtt még fennálló akadályokat le tudjuk építeni. Erre akartunk konkrétan koncentrálni, és a bizottság elemzése is ezekre mutat rá. Örülök annak, hogy Margozsota Hanslik asszony magára vállalta egyrészt a jelentéstevői szerepet, a vonatkozó e, jelentést illetően, ez egy politikai kezdeményezése a mi szakbizottságunknak, úgyhogy teljes körű vitát tarthatunk erről, amelynek része a mostani nagyon fontos meghallgatás is. Több szakértő érkezett, és azt is el kell mondanom, hogy Hanslik asszony volt az egyik kulcsfontosságú szereplő abban, hogy a szolgáltatási irányelvet át tudtuk verni, úgymond. Nagyon aktív képviselőként kísérte végig a folyamatot, a, egészen a jóváhagyásig. Feledhetetlen élmény volt mindannyiunk számára ennek az irányelvnek a, a sorsa. Tudom, hogy az Európai Bizottság is nagy figyelmet szentelennek, bár úr folyamatosan tájékoztat azokról a látogatásokról, amelyeket ennek keretében tesz. Ő is támogatta a mostani meghallgatást, és a szolgáltatási irány elv végrehajtásért felelős csapatokat mind a, 7, mind a 27 tagállamban végiglátogatta biztosi uh, hivatal kezdetén. Rendkívül fontos és bátorító tehát, hogy egy ilyen fontos jogalkotási lépésnél a végrehajtás is közelről figyelemmel kíséri. Először egy briefing anyagot szeretnék bemutatni a kölcsönös értékelési folyamatról. Ennek szerzői, Berzsé professzor és Federic Lepla fogja bemutatni ezt a briefing anyagot. Ezt követően megnyitom a vitát Ázlik asszony vezényletével, ahol kérdéseket lehet majd feltenni, ez kb. fél ötig tart majd, és ezt követően kezdődik a közmeghallgatás programja, amelyet kiosztottunk. Többek, akiket meghívtunk, különösen Kelet- és Észak-Európában nem tudtak ideutazni a légi közlekedés zavarai miatt. Ez ugye abszolút a hatalmunkon kívülálló tényező, ám ennek ellenére bizonyosan nagyon hasznos nap áll előttünk, és ők majd elküldik előadásainkat később, előadásokat később. Kezdjük tehát a tanulmány bemutatásával. Nem tudom, melyikük beszél először, Perzsé professzor. Vannak diák is, amit mindenki lát majd. Még azt elmondom, hogy a webstreamingent közvetítik a mai ülésünkön, ülésünket, és aki megnyomja a mikrofonját, az megjelenik majd a nézőképernyőjén is világszerte meg a diák is. Úgyhogy mindenki mindent lát majd. És remélhetőleg e-mailen keresztül a, a websájton az ülés nézők is ö, válaszolni tudnak, vagy kérdéseket tudnak feltenni. Berzsé professzor! Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! tisztelt parlamenti képviselők és a nemzeti és európai parlamenti képviselők. Egy tanulmányt készítettünk arról az irányelvről, amelyet jól ismernek, ez pedig a 2006-os 123-as irányelv. Ez egy keret irányelv, amely egy kicsit kértértelmű, mert egyszerű, tulajdonképpen tanítani akar, és pedig a bíróságnak a joggyakorlatáról, a szabad szolgáltatás nyújtásról, és ugyanakkor innoválni is akar, újítani is akar, tehát szeretné a belső piacnak a dolgain javítani. A javítások során egy javaslatot tettek, és pedig, hogy egy közös, kölcsönös értékelési köretet is hozzanak létre, amelyet a 39. es es 39 cikk keretében fogalmaztak meg. Ez, ez, ez az első kísérlet az Európai Unió történetében, ilyen területen, és ebben a 39-es cikkben egy olyan folyamatot ír, ír, ír, indítanak el, amely három kérdésben biztosítja a kölcsönös ellenőrzést, ez pedig az engedélyezési rendszerek, aztán az értékelés a különböző tagállamokban eh, a eh, szabad eh, szolgáltatás nyújtás területén, és végül, végül pedig a multidisziplináris tevékenységek. Tehát ezek olyan területek, ahol a tagállamok az Európai Uniós intézményekkel együtt próbálják megvalósítani a belső piacot. Ugyanis a tagállamoknak van saját hatáskörük, még akkor is, hogyha a mozgásterüket meghatározza a szerződésnek a tiszteletben tartása. A kölcsönös értékelésnek a folyamatát az irányelv 74-es preambulum bekezdésében határozzák meg, amely három szakaszt határoz meg, és elsősorban a második szakasz érdekel bennünket. Az első szakaszban azt kérik a tagállamoktól, hogy saját önértékelést végez, végezzenek, tehát ez még nem kölcsönös értékelés. Mindenki megkapja a az irányelvet, és ezt kell átiltetniük, és a saját nemzeti jogrendjükbe be kell venni, együtt azokkal a módosításokkal, amelyek az irányelv jó átvételét teszik lehetővé. Nos, tehát az előzetes értékelés, aztán a multidisciplinás, multidisciplináris tevékenységek és az értékelések. Tehát vannak olyan rendelkezések, nemzeti rendelkezések, amelyek az irányelvnek ellentmondhatnak, tehát ütközhetnek egymással, és ezt szeretné elkerülni a szerződés a belső piacban. Nos, amikor megtörtént az energetékelés, akkor a tagállamokat azt kérik, hogy a többi tagállamokkal közöljék a munkájuk eredményét, azért, hogy a többi tagállam is reagálhasson erre az önértékelési munkára. Itt lép be a kölcsönös értékelés, méghozzá a szó szoros értelmében, tehát mindegyik tagállam a saját benyomásairól tudósítja a többi tagállamot, hogy a problémákkal kapcsolatban jelezzék a nézeteiket még továbbra is a 74-es preambulum bekezdés szerint a bizottság összefoglalja ezt a munkát, és aztán egy közleményt hoz erről létre. Nos, ezt a három fázis, tehát az önértékelés fázisa, amely megelőzi az irányelv átültetését, amely 2009. december 8-ig kell, hogy megtörténjen. Aztán a kölcsönös értékelés, az 2010-es évben történne meg, és az összefoglalása a bizottság közleményével ezután következik. A kölcsönös értékelés tulajdonképpen egy eredeti folyamat, tehát ennek még nem volt előzménye, és ma felmerül az a kérdés, hogy milyen módszereket, milyen módszerekkel tudjuk ezt nyomon követni, és milyen tanulságokat tudunk levonni ebből az első tapasztalatról. Most akkor a módszereket illetően átadom kollégámnak a szót. A módszertant illetően, amelyet a bizottság használ, az irányelv nek egyetlen szövege van ennek a kölcsönös értékelésnek a céljából. Három módon történik, mint hallottuk, ez először önértékelés, tehát ennek három szakasza van, tehát aztán közlik az átültetést, és ezen kívül egy olyan jelentést is hozzá csatolnak, amely megmagyarázza ezt a munkát a többi tagállamnak az irányelv átültetésében. A második lépés, ez clusterök formájában történik, tehát a tagállamok korlátozott számú csoportokat alkotnak, azért, hogy egymással eszmét cseréljenek, hogy hogyan ültették át az irányelvet. A harmadik szakaszban egy nehezebb szakasz következik, ez egy plenáris szekció, ahol az összes tagállam összeül. Nos, ki vezeti ezt a folyamatot? Itt megváltoztak a szerepek. Elsősorban a tagállamok azok, amelyek vezetik ezt az egészet, nem pedig a bizottság orientálja a tagállamok közötti eszmecserét. Tehát a tagállamokból indul ki ez az egész, és aztán megy a bizottsághoz. Meg kell jegyezni, hogy jelentős forrásokat rendeltek erre a célra a tagállamok számára. És mint ahogy jeleztük már, hogy több szakasza van is, tehát az átültetés az irányelvnek, aztán a kölcsönös értékelés, és aztán a klaszterek nek az értékelése, karcinogénben történő értékelés az az eredeti megoldás, tehát ez itt egy szigor, szűkebb körben azért, hogy jobban e, tudják ezt megvizsgálni, és aztán kerül a tagállamokhoz. Na most kik vesznek részt ebből, ebben a folyamatban? Ez attól függ, hogy centralizált vagy nem centralizált egy e, állam, hogyha nem centralizált, akkor a szövetségi intézményeknek a képviselői vesznek részt ebben a folyamatban. Nézzük most, hogy ez a folyamat új-e valóban, eredeti-e, vannak-e már erre más példák is, más irányelvekben. Nyilvánvalóan a kölcsönös értékelés eredeti folyamat, amelyet a szolgáltatási irányelv számára hoztak létre, és pedig olyan területeken, ahol a tagállamoknak saját, saját hatáskörük van. Nyilvánvalóan vannak erre már példák az Európa Tanács kebelében, de az európai jognak más folyamataival határoz, ha, hasonlíthatjuk össze. Mindenesetre vannak olyan rendelkezések, amelyek alapján e, az átültetésről a bizottságot értesíteni kell e, olyan területekről, ahol irányelveket hoztak létre. De itt ez más, mert a kölcsönös értékelés az akkor kezdődik, hogyha az átültetés, átültetés már megtörtént. Nos, magáról a folyamatról mit tudunk elmondani? Vonjuk le a legfőbb tanulságokat ebből, a korábbi típusukból. Elvégeztünk egy tanulmányt, és a kölcsönös értékelésben a tagállamok és a bizottság is részt vett azért, hogy a, levonják a különböző tanulságokat. Először is nézzük a bizottság, az Európai Bizottságnak a nézeteket. A közleményben a különböző eredmények azt mutatták, hogy ez a kölcsönös értékelés az hasznola, hasznos, de úgy tűnik, hogy ugyanakkor, hogy a, ezen folyamat nélkül nehezebb lett volna, hogy a bizottság megértse, hogy mekkora munkát és végeztek a tagállamok. Hiszen rengeteg, tehát ezrekben, tízezrekben mérhető átültetésekről van, van szó, és a jelentések eh, lehetővé tették, hogy a tagállamok megértsék ezt az átültetési folyamatot, és a bizottság, aki részt vett ezekben az ülésekben, szintén megértette azt, hogy mennyi intézkedést is kellett átültetni. A Számunkra az a leglényegesebb, hogy, hogy ez a kölcsönös értékelési folyamat nem csak a múlt felé fordul. A bizottság már, aki részt vett és meghallgatta a tagállamokat, és fel akarja használni az elvégzett munkát arra, hogy elmélyítse eh, a belső piaci akadályokkal, eh, a belső piacot akadályozó eh, tényezőket megszüntesse. Nos, a tagállamok tapasztalatát illetően szintén végeztünk egy vizsgálatot, amely azt mutatta, hogy a tagállamok a kölcsönös értékelés nagyra értékelték és elégedettek ezzel. Nyilvánvalóan megfogalmazta a kritikákat, és de mindannyian úgy láttak, hogy a kölcsönös értékelésnek a folyamata nagyon érdekes volt, és jobban megértette velük a különböző tagállamoknak és a belső piacnak a problémáit. Persze, mint mondtam, voltak kritikus hangok is, például Ausztriának voltak fenntartásai. De még azokban a tagállamokban is, amelyek erősebb hangú kritikát fogalmaztak meg, nem utasítják vissza ezeket a folyamatokat. Voltak olyan eszközök, amelyekkel hasznosabban ülhettek össze, például Ausztria és Németország között, amikor két oldalon tudták megvizsgálni a problémákat. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyszerűen elutasítják ezt a kölcsönös értékelést, hanem hatékonyabbnak találták, hogyha más módon jártak el, elsősorban nem plenáris ülésekkel, mert az kevésbé hasznosnak bizonyult, mint a klaszterekben végzett munka. Tehát tulajdonképpen a tagállamoknak a véleménye nagyon pozitív erről a folyamatról. Mint ahogy már a kritikusabb tagállamok is jelezték, azok is összeültek külön azért, hogy elmélyítsék az átültetési munkájukat. Tehát a tagállamok meglátásai alapján a tapasztalatokat, a kölcsönös értékelésnek a tapasztalatait figyelembe kell venni. Az érdekelt feleket, tehát az egyik kritika például, hogy az érdekelt feleket nem vonták be eléggé konzultáltak velük, de különböző módon, mielőtt átvették volna, átültették volna az irányelvet, és aztán a kölcsönös értékelési folyamat során. A bizottság az interneten keresztül konzultált a különböző érdekelt felekkel. A különböző klaszterülések során, vagy plenáris üléseken a, csak a tagállamok voltak jelen, és nem volt lehetséges az érdekelt feleknek nyomon követni ezt a kölcsönös értékelést. Tehát nem volt eléggé átlátható ez a folyamat. És ez magyarázza meg talán a kritikák egy részét is. És igazából csak a bizottságnak a közleménye veszi igazából figyelembe az elvégzett munkát. Nos, akkor mi ennek a kölcsönös értékelési munkának a következménye? hogy ezt jobban megértsük, figyelembe kell venni, hogy a kölcsönös értekelés az irányelv átültetése után történt. Tehát csak hogyha megtörtént az átültetés, ültek össze a tagállamok, hogy kölcsönös ismereteket cseréljenek arról, hogy milyen volt a különböző tagállamokban az átültetés. A kérdés tehát az, hogy a kölcsönös értékelés befolyásolta-e a, a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos választásokat. A tagállamok úgy értékelték, hogy igen, ez segített, de igazából nem volt pontos ö, példa arra, hogy igazán közvetlen módon befolyásolta volna a különböző irányával kapcsolatos döntéseket. Tehát tulajdonképpen túl későn akartunk az átültetéssel foglalkozni, hiszen már a jogi szövegeket, dokumentumokat elfogadták, és ezért ez csak egy eszközként lehetett fölfogni az irányelv átültetésére. A konkrét eredménye a kölcsönös értékelési folyamatnak az, hogy lehetőség nyílt arra, hogy jobban megértsék a tagállamokban végzett munkát. A bizottság is jelent, jelezte a közleményében azt, hogy nyilvánvalóan a nemzeti kormányszervekben egy európai szellemet hozott létre, tehát mindenki konkrét példán keresztül, tehát azt megvizsgálva, hogy a többiek milyen munkát végeztek, megértette az európai problémakört. Tehát jobban tudták integrálni az európai érdekeket, érdekeket a nemzeti eh, kormány eh, munkájában. Tehát ez a közvetlen kapcsolatoknak köszönhető a tagállamok között a kölcsönös értékelési folyamat során. Más kérdések is voltak, amelyeket a kormányzati szerveknek feltettünk, és pedig a költség és haszon kapcsolata. A legtöbb tagállam úgy látta, hogy nyilvánvalóan a haszon magasabb volt, nagyobb volt, mint a költség. De igazából nem tudjuk, mivel, hogy, mint mondtam, kevés a konkrét eredmény, tehát vannak kevésbé megfogható eredmények, mint hogy jobban megérték egymásnak a munkáját. Tehát igazából ez az értékelés túl korai volt. Minden attól függ, hogy az Európai Bizottság mit, hogyan használja fel ezt a kölcsönös értékelési munkát. Hogyha az intézkedések, tehát az ebből következő intézkedések során az bizonyul minél többet vesznek be ezekből a folyamatokból, akkor az ezt jelenti, hogy ez egy hasznos folyamat volt, mert elmélyíthette a korlátok megszüntetésére fordított munkát. De hogyha nem lesz következménye ennek a kölcsönös értékelésnek, tehát nem lesznek a bizottság részéről kezdeményezések, akkor nyilvánvalóan a költség-haszon kérdése az negatívabb lesz de mint mondtam, túl korai most még kategorikus véleményt formálni a költség és a haszon viszony, viszonyáról, tehát most tulajdonképpen a labda a bizottság udvarában van. Épp ezért, mint mondtuk, két megközelítés is lehet ennek a kölcsönös értékelésnek az első az, hogy az irányelv átültetése során ez lehetőséget biztosított arra, hogy jobban megértsék egymás folyamatait. Persze itt figyelembe kell venni a költségeket is. A második pedig az a, a bizottságnak a megközelítése, amely a miénk is. Tehát, hogy a, ez a kölcsönös értékelési folyamat nem a múlt felé tekint, hanem a jövő felé, tehát a belső piac célja felé, és ez egy új munkának a kiindulási pontja, és ezt a munkát e, az, az eszmecsere tette lehetővé, amelyet a tagállamok végeztek. És most akkor a tanulságok levonására újra a kollégámnak adom át a szót. Nos, a tanulságokat illetően két dologra emlékeztetnék. Az első az, hogy a kölcsönös értékelés ambícióit illetően attól függ, hogy a tagállamok helyesen ültették-e át az irányelveket, vagy pedig, hogy a jövőben mik lesznek az eredményei ennek az irányelvnek. Nos, nyilvánvalóan anélkül, hogy nem ismerjük, hogy hogyan fogják felhasználni ezt a kölcsönös értékelést, mégiscsak ez a folyamat a jövő felé mutat. Tehát azok a te, témák, amelyekkel itt foglalkoztak, azok olyan kérdések, amelyeket még nem, amelyekről még nem rendelkezett, amelyeket még nem szabályozott az irányelv, mert még mindig vitatottak ezek a kérdések, tehát ilyen módon tudjuk, hogy ez a folyamat e, tulajdonképpen egy eszköztár, amely az, a bizottság munkáját szolgálja majd. A másik kérdés az az, hogy ez a kölcsönös értékelés milyen feladatot adott a tagállamoknak, milyen szerepet osztott ki a tagállamok számára. És az európai jogoknak az építése során minden olyan dolog, amely a tagállamok közötti együttműködést táplálja, abban egy olyan folyamat, mint amikor összeülnek a tagállamok, az egy nagyon fontos folyamat. Tehát a tagállamok kicserélik a tapasztalaikat, és közös munkát végeznek aztán, és ebből különböző tevékenységek következnek. Nyilvánvalóan nem lehet itt általánosítani, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy egyre gyakrabban szükség van arra, hogy a különböző érdekelt felek és a kormányszervek találkoznak. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy eh, ennek a folyamatnak az eredetiségét eh, meg lehet őrizni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Elnézést kérek, mert teljesebb körű bemutatást tehettem volna. Mindenkinek ott van a CV mindenki előtt, és ott mindenki elolvashatja, hogy nagy tapasztalatú francia, illetve belga jogi szakemberek önök. Egy nagy publikációs, publikációs listával az európai jogokról, jogszabályokról, és érdekes meghallgatni a véleményüket ezen új fejleménnyel kapcsolatban. Mielőtt megnyitom a vitát, Szeretném üdvözölni különleges vendégeinket a szakbizottságnál, az Accenture Európai Works Council szakszervezettől. Ők a illetve számítástechnikai üzemi tanácsadással foglalkozó céget képviselnek, pontosabban az a világ egyik vezető ilyen profilú cége. Kicsit olyan, mint a, az ügyfeleknek adott marketing előadás, kicsit mindig csúszunk az idővel, önök is biztosan ismerik ezt a helyzetet. Üdvözlöm Evelyn Gebhardtot, aki a szolgáltási irányelv előadója volt, és mint ilyen bizonyal érdeklődések kíséri ezt az eszmecserét, valamint a, a kölcsönös a kapcsolatos öm, munkálatokat, és biztosan kommentálja is azt. Mindjárt elkezdjük a meghallgatást, ám azt szeretném elmondani még, hogy a meghallgatás során a többi szakértő is kommentálhatja az előadásokban hallottakat, és a képviselők is kommentálhatják majd azt. Ha égetően sürgős kérdés van, akkor megadom a szót, de inkább folytassuk a meghallgatás, és annak során majd a kérdés-felelet szakaszban meg lehet, el lehet mondani azokat a kérdéseket, amelyek a mostani adásra vonatkoznának. És aztán a végső értékeléskor is lesz még alkalom szót kérni. Pamela Bramtát is szeretném üdvözölni. Ott azon a magas poszton elfoglalt helyéről fog beszélni, vagy itt a, az előadói pulpitusra Fordítom fog ez a kérdésem. Bramter asszony, az értékelési folyamban résztvevő szakember, üdvözlöm őt is, meg a tagjait, akik rendszeres látogatói a szakbizottság ülésének. Örömmel fogadjuk őket megint. Először azonban szeretnék néhány megnyitó megjegyzést tenni. Margosat a asszonyt szeret, szeret, neki szeretném megadni a szót, hogy fedesse fel a meghallgatást. Hölgyeim és Uraim! Szívből üdvözlök mindenkit! És nagyon-nagyon örülök annak, hogy beszélhetünk a kölcsönös elemzésről. Ez a módszer most először került be és került leírásra a szolgáltató nyelven. Ez egy új munkamódszer, és nagyon örülök, hiszen a szolgáltatói irányelv az IMKO bizottság gyermeke. Tudom, hogy tudják, hogy az irányelvről gyakran beszéltünk már. A közelmúltban éppen Gebhardt asszonyjal beszéltünk a végrehajtásáról. Hölgyeim és uraim, a, a kölcsönös értékelés hatáját az irányelv, mint mondtam, tehát meghatározza. Fontos látni, hogy a kölcsönös értékelés nem, tartalmaz, nem az irányelv összes rendelkezését tartalmaz, de nem csak néhányat. Elsősorban azokat, amelyek a vállalatok tevékenységére vonatkoznak, különösen a 9-es cikkre gondolok itt. A 15-ös cikkben meghatározott követelményekre, a kölcsönös tevékenységekre és a határon átnyúló szolgáltatásokra, amely közvetlenül a 16-os cikkből származik. Mindig szem előtt kell tartani a kölcsönös értékelést, mert a 31-es cikk, amely tartalmazza a, a, az erre vonatkozó rendelkezéseket, mégpedig, hogy az irányel végrehajtását követően egészen 2010-ig kellett, hogy a kölcsönös értékelés folyjon. 2010-ben az értékelésre vonatkozó jelentés és az azt kísérő dokumentum a kölcsönös értékelési folyamat hasznát tartalmazta. Aláhúzta azokat a lépéseket is, amelyeket a közel jövőben kell majd e, megtenni. Remélem, hogy az Európai Bizottság további részleteket tud erről majd most mondani. Az Európai Bizottság vonatkozó dokumentei, dokumentumai és a tagállamok által lefolytatott eh, viták eh, dokumentumai alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy megnézzük a végrehajtási folyamat különböző szempontjait. A mai megbeszélésen a kölcsönös értékelést próbáljuk értékelni, és ennek a folyamatát. Másrészt pedig azért is szükség van erre, hogy reflektáljunk hogy javítsuk az egységes piac bűködését. az, a piac mélyülése szempontjából különösen fontos ez. És látni kell a kölcsönös értékelés szerepét a, az egységes piac működésében is. Úgy gondolom, hogy ma az önkormányzatok képviselői is majd hozzászólnak, a bizottság, de már Malcolm Harber elnök úr említette, hogy sokan kívánnak a munkáltatók, szolgáltatók közül is eljönni, de le kellett mondaniuk a mai részvételt a, a kölcsönös értékelésért felelős vezetők sem tudtak eljönni. Minden esetre nagyon fontos, hogy lássuk, hogy több ország, amelyek klaszterben dolgoznak, egy csoportban azok itt vannak, és azok is, akik az irányelv végrehajtásával kapcsolatban eltérő véleményeket fogalmaztak meg. Remélem, hogy Lengyelország és Franciaország munkájukat és a kölcsönös értékelést igen részletesen, szélesen fogják tudni elmondani a két kollega Franciaországból és Belgiumból is itt van, és remélem, hogy majd a vita további részébe is bekapcsolódnak. Remélem, hogy kérdéseket is feltesznek. Hölgyeim és uraim, sok sikert kívánok, köszönöm a figyelmüket, és nagyon remélem, hogy ez a mai vita mélyíti a kölcsönös értékelésről a, ö, kapott ismereteinket. Köszönöm szépen, Margorzsot, a vezetői, vezető szerepedet, amit vállaltál meg a ma délutáni tárgyalás eredményeit, hogy majd a végső jelentésedbe ötvözöd, amelyet szakbizottságunk megvitat. Hadd mondjam el, milyen eljárás szerint haladunk. Két szegmensre, két elemre oszlik a meghallgatás. Először is a következő órában az értékelés folyamatáról, tapasztalatokról, további lépésekről, eredményekről beszélünk, aztán pedig arról a kérdésről, amelyet a tanulmány szintén feszeget, hogy mennyire hatékony ez az eszköz a belső piac működésének javításában. Egyes jelzések már érkeztek a szakértői tanulmányokból erre nézvést, ám közvetlenül is szeretnénk részt venni a folyamatban. Reméljük, hogy őszinték lesznek velünk, afelől, hogyan látják erősségét, gyengeségét ennek a folyamatnak, hogyan lehet evitani. Mert ahogy hallottuk az elején, a belső piaci jogszabálycsomagban a bizottság előrányozza azt, hogy ezt a kölcsönös értékelési eszközt más aspektusokra is alkalmazzuk a belső piac működésének evitásában és az eszközrendszer evitásában. Egyik kérdés, amelyet felvetett a tanulmány, hogy mely szakaszban te, tegyük ezt meg, a fejlesztési, vagy a végrehajtási, vagy mind a két szakaszban erre is válaszolunk majd. Mindenkinek ott van a program, az asztalám, meg a szakértők életrajza, az előadások anyaga a dossziéban. Úgyhogy az a tanulmány, amelyet olvastak, és különösen a webstream előtt csüggőknek mondom, a televíziós képernyőket, képernyőken bennünket követőknek, hogy ezek a tanulmányok internetes alapon is elérhetőek. Pamela Bramtar asszony fogja megnyitni az eszmecserét, aztán Lén Machart, a francia, egy francia minisztériumi tisztviselő, aki a jogokat jogalkotási csomag része volt, beszél, majd Anna Vős Csepankovska, remélem nem túlzottan torzottam el a nevét, aki az Európai Uniós integrációs főosztályban főtisztviselő a lengy- vonatkozó lengyel minisztériumban, aztán Anna Strandbake, aki most futott be. A svéd elnökség során Svédországban jártunk, akkor tudtunk már beszélni a belső piac kérdéséről, aztán Nathalie Jean, aki a brüsszeli régióban dolgozó tisztviselő, Sibyl Kujat, aki beküldötte előadását, és Lukas Obendorfer, aki betegségi miatt nem tudott eljönni, de küldött helyettest, aki majd elmondja a előadását, meg bizony a válaszol a kérdésekre. És először Bramter asszony, 5 percet kapnak fejenként a szakértők, van is egy vekkerünk, amivel időben söngethetünk, az öt perc lejárt, akkor Vámter úr kap, mondjuk kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Az Európai Bizottság részéről szeretnék beszámolni erről az új, innovatív, szokatlan eljárásról, folyamatról. Hadd szóljak röviden hogy milyen összefüggésben, össze, kontextusban fejtettük ki tavaly a tevékenységünket. Ahogy szakértőink már kifejtették, a kölcsönös értékelés az irányelv szerinti kötelező gyakorlat, kötelező feladat, nem az irányelv teljes hatáját fedi le, hanem nagyon konkrét kérdésköröket, rendelkezéseket az irányelvben, ahol is az irányelv a tagállamnak széles értékelési teret, sávot hagy egyes akadályok lebontását illetően. Én értelemben ennek nincs sok köze a tagállami joganyagba való átültetés kérdéséhez, nem azzal függ össze, hanem a kölcsönös értékelés egy attól független más típusú értékelés. Azt vizsgálja, hogy a tagállam hogyan végezte el a feladatát ebben az értékelési sávban hozott döntéseiben. Vajon ez okozott-e gondokat a végrehajtásban, és milyen szakpolitikai következtetéseket lehet levonni ezen értékelésből? Az értékelést, ahogy ezt már mondták, a tagállamok kell végrehajtsák, a jogi forma a kötelező tarifák tekintetében, és a szolgáltások határon a szolgáltásokat megkötő intézkedések tekintetében. Nagyon fontosak ezek a szolgáltások belső piacának működése szempontjából. Nagyon világos határidőket is meghatároztunk, és nagyon szigorú. Ezek, be kell tartani őket, az eredmények egy éven belül kell, hogy érkezzenek, tehát 2010 vége előtt vártuk el ezeket. Az igazi kihívás az volt, hogy a nagyon nagyra törő projektet nagyon szigorú időkeretek között kellett végrehajtani, és nagyon sok követelményt kellett a tagállamokkal végvenni. 35 ezer ilyen követelményt kellett értékelnünk 2020 2010. január és október között, néhány hónap alatt tehát mindössze. Még bonyolultabbá tette a dolgot, hogy be kellett vonnunk ebbe az érintettek teljes körét. Ahogy a szakértő az előbb mondotta is, ezt az irányát követeli meg. Mindezt tehát el kellett végezzük a leg, lehető legjobb minőségben, ebben a szűk időkeretben a tagállamok klasztercsoportokban dolgoztak, amelyeket mi szerveztünk meg, a bizottság tehát szervezte mindezt a munkát, ám helyén való azt elmondani, hogy voltak épp a tagállamok kezében volt a, a folyamat irányítása az adott klasztercsoportokban. Ez egy nagyon új típusú folyamat volt, tehát a, nem a bizottság mondta meg földről lefele, határozta meg, hogy miről szól az értékelés, mi eredménye, hanem a tagállamok kellett, hogy felvállalják ezt ezekben a klasztercsoportokban együttműködve, irányítva a folyamatot, összevetve a rendszereket, összevetve azon okokat, melyek miatt egyes korlátokat továbbra is fenntartanak egyes konkrét területeken a szolgáltások határán átnyúló szolgáltatás nyújtása terén, megvizsgálva azt is, hogy lehetne ezekkel szemben alternatívákat alkalmazni, vagy akár eltörölni ezeket a korlátozásokat egymástól tanulva. A szakértők elmondták, hogy konkrét konzekvenciákat ez nem jelent, nagyon nehéz meg, most értékelni, hogy a tagállamok mennyiben fogják álláspontjukat módosítani, és esetleg jogszabályaikat módosítani, saját belső rendszereiket átalakítva, egymástól tanulva. Ez valószínűleg nem túl széles körben történik majd, de amennyiben igen, mindenképpen pozitív lépés lesz, ahogy a szakértőktől hallottuk, erre volt példa. Az érintettekkel való konzultációt is bele kellett építeni a folyamatba, rendkívül nehéz az érintettek számára át megvizsgálni a 35 ezer követelményt, éppen lehetetlen feladat volt ez számunkra, és nehéz is volna a, a cluster csoportokba is bevonni őket. Úgyhogy ezzel szemben azt csináltuk, hogy egy számukra egy dokumentumot hoztunk létre, minden tagállam helyzetét értékelendő, egyfajta szintetikus összefoglalójaként a cluster csoportokban meglepően folytatott eszmecseréknek, és ezt adtuk be a közvitára, a konzultációra tavaly júniusban, és három hónapot adtunk, ami elég bőséges idő, ahhoz, hogy tájékozódjanak a, a stakeholderek, és így módon az volt a célunk, hogy egy számukra kezelhető, megemészthető konzultációs anyagot tálaljunk eléjük, ahelyett, hogy a, a rendkívül nehézkes módon a teljes folyamatba bevontuk volna őket. Nekünk is, pedig nekik is nehéz lett volna az. Ugye, mint mondtam, a határidők nagyon szorítottak bennünket, úgyhogy ha nyilvánvalóan ez a határidő megkötéseket jelentett az, az érintettek bevonásával kapcsolatban is, ezért választottuk ezt a konzultációs formát. A kölcsönös értékelés eredménye szempontjából a szakértők kifejtették, hogy a jövőre kell tekintenünk. Ez nagyon helyén való módszertan. Ez volt tulajdonképpen a célja az egész feladatnak. A kommunikénkban azt a konklúziót vontuk le, hogy láthatóak voltak az egyes ágazatok, azokban a korlátozások, amelyek amikkel többet kell foglalkozni, mert a tagállamok sajnálatos módon nem törölték, nem töröltek több olyan korlátot, amelyekre persze jó okuk van a saját értelmezésükben, hogy fenntartsák ezeket, ám most a cselekvésünket ezekre a konkrét ügyekre kell koncentrálnunk. Említettük már a jogi formáját, a szolgáltatás nyújtó cégok, cégek megalapításának, az egyes fenntartásokat. No, mindez kérd, ezen kérdésekkel most mélyebben kell majd foglalkoznunk, és ezt követően konkrét javaslatokat kell majd kidolgoznunk, hiszen most lehet majd mélyebben foglalkozni ezekkel a kiválasztott területekkel. És aztán a teljesítési ellenőrzéseket is említenem kell, melyek alapján helyben tudtuk ellenőrizni az egyes jogalkotási részek kombinált végrehajtásának mikéntjét. Erről is szól a kölcsönös értékelés, nagyon konkrét módon, hiszen konkrét eredményeket kell létrehoznunk, és ezentúl a tagállamokkal együtt tovább folytatjuk a jó kapcsolatokat amelyeket most létrehoztunk e folyamatban, tovább ápoljuk ezeket majd. A helyesítés ellenőrzések során a szolgáltatási irányelv helyben való működését vizsgálandó. Köszönöm. Thank you very much indeed. And... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd egy második lehetőséget kap, egy kicsit később, de nagyon fontos volt, hogy ezt elmondja, úgyhogy az extra időt azt majd a második felében fogom levonni a tölnös. Hallgassuk meg azokat, akik tulajdonképpen érintettek. Helen Mesár az első, Mahat, Helen Mesár Franciaországból, aki az első kérdéssel kapcsolatban mondja el benyomásait. Mesár asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és a bizottságnak, hogy meghívtak, és erről a kölcsönös értékelési folyamatról beszélhessünk. Hiszen ez a folyamat mozgosította a tagállamokat a szolgáltatási irányelv kapcsán. Franciaországnak a Franciaország is pozitívan értékeli ezt a folyamatot, és a két tanulmány, amelyet Berzsé útról és a kollégájától hallottunk, e- ezt húzza alá. Tehát ez új ez a folyamat, és pedig olyan értelemben, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az elv átültetésének a folyamatát értékeljék. A kölcsönös értékelés határországok közötti cserét is létrehozhatott két oldalú módon. Ezek korábban is léteztek, így a kölcsönös értékelés az tulajdonképpen azt hozta létre, hogy mindegyik tagállam összeülhet, és megoszthatja tapasztalatát az irányelv átültetésével kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy hogyan lehetett megszervezni az átültetést a tagállamokban. Franciaországban, Olaszországban volt a miniszterek közötti eh, tanács is, amely összehangolta az átültetést. A többi tagállammal való csere is lehetővé tette azt, hogy hatékonyabban lehessen dolgozni. Így megoszthattuk a tapasztalatainkat azt illetően, hogy a szolgáltatási irányelv átültetésével kapcsolatban milyen ö, problémákat láthattunk. Franciaország esetében ö, az irányelv átültetésével kapcsolatban tett választásokat tudtuk megosztani a többiekkel. Ez jobb átláthatóságot biztosított, és láthattuk, hogy az irányelv átültetésével kapcsolatban milyen előnyök és problémák jelentkeztek. Tehát a tapasztalatok azok nagyon gazdagok voltak, és ezeket fel lehetett használni és tulajdonképpen voltak olyan nyomtatványok, amelyeken, formanyomtatványok, amelyekben a tagállamok anyanyelvén eh, jelenthették a tapasztalataikat. Tehát a klaszterekben folytatott párbeszéd és a plenáris üléseken folytatott párbeszéd szükséges volt arra, hogy a, megértsük egymás információit. Ezeket az űrlapokat, nyomtatványokat lefordították, és ez lehetővé tette a az információ tömegnek a feldolgozását. És a, levonni a következtetéseket ezekből az eszmecserékből. Az eredményeket illetően ez a kölcsönös értékelés ahogy a bizottságnak a közleménye is ismertette, bizonyos kezdeményezések alakultak ki belőlük, a bevált gyakorlatokat is felhasználhatják, a szolgáltatási irányelv átültetése során. Tehát azt hiszem, hogy mindezek a tevékenységek lehetővé tették a párbeszédet a tagállamok és a bizottság között, és ez a lényege ennek az egész folyamatnak. Köszönöm. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az igen részletes vizsgálatot, és nagyon érdekes volt ez hallani a szakértői jelentésekkel együtt, biztos, hogy lesznek kérdések még. A következő, aki szintén részt vett ebben a folyamatban, Sepankovska asszony Lengyelországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Meglep, hogy lengyelül beszélhetek. Úgyhogy angolul beszélek, hiszen így készültem és amúgy is angol szavakkal szoktam megtűzdelni a lengyelemet, amikor az irányelvről beszélek, úgyhogy külön elnézést kérek, hogy nem lengyelül beszélek az irányelvről. Először is arról szeretnék beszélni, hogy Lengyelország számára az egész vita folyamat a szolgáltatói irányelvről és az átültetéséről a, a kölcsönös értékelésről rendkívül értékes tapasztalat volt. Sokat tanultunk, és megtanultuk azt is, hogy lássuk, hogy a szolgáltatásokat hogyan lehet különbözőképpen szervezni, kezelni a különböző tagállamokban. A különböző értékelés rendkívül időigényes folyamat volt a jelentés is említi ezt. Úgy gondolom, hogy ha most így magunk közt beszélünk, és arról is azt is megnézzük, hogy mennyi munkát kellett befektessük, nos hát akkor be kell vallani, hogy nagyon sok munkát igényelt, nagyon sok adatot elemeztek, jelentést a szakértők, és a helyi hatóságokkal, önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, ezt mind meg kellett osztaniuk a folyamat egészében. Ez tehát a, az általános tapasztalat. Nagyra értékeljük a bizottság segítségét, és azt, hogy láthatóan és érezhetően jelen voltak a folyamatban. Nagyon sokat tanultunk egymástól. Mi úgy értékeltük, hogy nekünk a legfontosabb az az, hogy Németországgal lehettünk egy csoportban, egy klaszterban, hiszen Németország a legnagyobb szomszédunk, a legfontosabb kereskedelmi partnerünk és szolgáltatási terünk. Nagyon fontos és értékes volt, hogy azt láttuk, hogy ezt az ágazatot Németországban hogyan szervezik, és sikerült megértenünk a problémákat is. És most pedig segít mindez minket abban, hogy belássuk, nem könnyű dolog ez, és azt is tudjuk, hogy miért nem könnyű. Látjuk az egésznek az értékét. Nos, a harmadik kérdés, tehát a nyomonkövetés. Én úgy vélem, hogy pozitívum az, hogy sokat tudunk egymásról. De fontos az is, hogy lássuk, hogy a bizottság hogyan lép a későbbiekben, mit akar tenni. Úgy gondolom, hogy a végrehajtás, a szolgáltató irányel végrehajtásának gazdasági szempontja rendkívül fontos. A következő lépésre szükség van. Az egész folyamat bonyolult, az átültetés rendkívül bonyolult, és azok az erőfeszítések, amelyeket a kölcsönös értékelés miatt meg kellett tegyünk, arra visz minket, hogy a folyamat költségét az értékekhez mérjük, a szolgáltatásokhoz, amelyeket biztosítanak. Azt kell lássuk, hogy a piac valóban a határon átvonul. A gazdasági minisztériumban az én, én hozzám tartoznak a belső piaci eszközök, a Solid például, és nem igazán sok esetet látok, ami a szolvittal összefüggésbe hozható. A kérdésem az az, hogy vaj, vajon azért van-e, mert annyira jó a helyzet, vagy pedig azért, mert a szolgáltatók ne, egyszerűen nem lépnek át a határon. ban fogadták el az irányelvet, három év volt az átültetése, és ennek már egy éve, hogy átültettük az irányelvet, és ugyan személyes tapasztalataimról számolok be, de ez az volt, hogy mintha nem lett volna a szolgáltatási piacon mozgás ennek hatására, és nem tudom, hogy mi az oka. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Nagyon hasznos megjegyzések voltak. Ezekkel már foglalkozni fogunk, és az utolsó gondolataival a későbbiekben. Következő hozzászólunk Strandbaki asszony Svédországból. Külön üdvözlöm. Hosszabb volt az útja, mint gondolta, felteszem, úgyhogy a hosszú út megtette, üdvözöljük, köszönjük, hogy eljött. Köszönöm a szakbizottságnak, meg Harbor hogy meghívtak. Nagy öröm, hogy itt lehetek, hogy megbeszélhetjük a kölcsönös értékelés tapasztalatait. Sajnálatos módon nem tudtam részt venni az előző tanulmány bemutatásán, a hamu felhő miatt nem indult a gépem, de most végre befutottam. Svédország támogatta a módszertant, Ha számoljak be eddig mit értünk el. Úgy gondoljuk, hogy ez a módszer hozzájárult ahhoz, hogy hatékonyabban és átláthatóban tudjuk végrehajtani a szolgáltás irányelve Svédországban, ugyanakkor az, hogy be kell vallanom, hogy kicsit haboztunk 2009 elején a módszer bevezetésével, nem nagyon bízunk abban, hogy ez meghozza azt a sikert, amit a nagy munkateher indokoltá tett volna. 27 tagállam plusz a bizottság több ezer követelményt, ugye 35 ezeret összesen kellett értékelnünk, 23 hivatalos nyelven. Ez eléggé nagy terhet jelentett, elég ijesztő volt. Azonban szerencsére volt indokolt volt megváltoztatni véleményünket, a dolog nem volt olyan ijesztő, mint eleinte gondoltuk. Úgy tűnik, hogy hatékony volt a módszer, és kézzelfogható eredményeket hozott. Az Európai Bizottság is elmondta, hogy a kölcsönös értékelése mi szempontunkból a belső piac Svédországbeli működését vizsgálta, illetve a nemzeti hatóságok kellettek, kell kellett, hogy értékeljék, újraértékeljék az általuk fenntartott korlátozásokat a piac szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy ez a módszer egy párbeszédet is elindított a tagállamok között, és ilyen értelemben átláthatóságot teremtett, segített abban is, hogy a jó szabályozási gyakorlatokat meg tudjuk ragadni, ki tudjuk cserélni. Hogy még konkrétabban szóljak az elért eredményekről, üdvözöljük a bizottság kommunikéjét, amelyet ez év elején adtak ki, amely jól tükrözi a fő eredményeket a szakértői csoportokban, és világosan rámutat azokra a pontokra is, amelyeken tovább kell dolgoznunk. E tekintetben különösen üdvözöljük azt, hogy amik a szolgáltatási területekre, egyes szolgáltatókra, sokszor látható ok nélkül kiterjedő korlátozásokkal foglalkozzunk. A másik eredménye a kölcsönös er- értékelésnek a gazdasági szükséglet teszt végrehajtása. Ez eléggé gyak, gyakran alkalmazott módszert annak kiskereskedelmi retail ágazatban például, és a, ám a is irányelv tekintetében még fenntartott tiltásokra eddig nem alkalmaztuk. A utánkövetési cselekvéseket illetően, amelyeket a szolgáltatási irányelv végrehajtásában alkalmazunk, bebizonyosodott, hogy további kezdeményezéseket kell sürgősen tennünk, E tekintetben üdvözöljük a tanács jelenlegi következtetését, márciusi dátumot, mely további ö, ilyen irányú lépéseket tervez a szolgáltatási ágazatban, és fontos, hogy fenntartsuk az irányel végrehajtásának lendületét. És ebben ö, hálásak vagyunk a szakbizottság figyelmének is, amely lendület fenntartását szolgálja. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen nagyon érdekes szempontokat én e, ismertetett. E, nos, ezeket az ágazatokat és e, más területeket, amelyeket mondott tartalékként, ez egy érdekes ötlet. Nos, az utolsó előadó, a előadót nem zavarta a vulkáni hamu felhője, mert ő a brüsszeli fővárosi régióból jött hozzánk. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottságot, a belső piaci és fogyasztóvédelmi főigazgatástól, hogy meghívtak bennünket is, hogy beszámoljunk egy belső, tehát nemzeti intézményről. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a brüsszeli fővárosi régió még hivatalos véleményt nem fogalmazott meg erről a kölcsönös értékelési folyamatról. Épp ezért itt most először fejezzük ki a tapasztalatainkat. Szeretném azt is pontosítani, hogy a szolgáltatási irányelvnek az átültetése Belgiumban, amelyet szövetségi állam úgy ültette át az ülény elvet, eh, hogy ennek a kölcsönös értékelésnek a folyamata ugyanakkor történt. És minden intézmény részt vett, hiszen ők autonóm módon vettek részt az átültetési folyamatban, és volt egy eh, eh, nem hivatalos platform a szövetségi minisztériumban, amely a különböző egységeknek számára biztosította az átültetést és az értékelési, kölcsönös értékelési folyamatot. Ez a folyamat nem volt lehetséges úgy, hogy mindenkit a közasztal köré ültettünk, tehát általában három régió képviselte a hatóságokat a klaszterek során Franciaországgal, Luxemburgval, Liechtensteinnel és Hollandiával együtt ültünk az asztalnál, tehát mi voltunk a hivatalos képviselői a különböző hatalmi szinteknek. Még egy kérdést szeretnék pontosítani, az átoltatás folyamata és a kölcsönös értékelés folyamata számára a brüsszeli fővárosi régióban egy sejtet hoztunk eh, létre, ahol eh, ketten irányítottuk ezt az összehangolási folyamatot, és figyelembe vettük az új adatokat az átültetés során. Tehát centralizáltuk a, az információt. Ez ideiglenes feladat volt számunkra, az átültetés és a kölcsönös értékelés folyamatára. Ezt fontos hangsúlyozni, hiszen ez befolyásolta a munkát. Nos, az é- kölcsönös értékelési folyamat tapasztalatai általánosságban pozitív volt, ugyanakkor az európai gazdaságpolitika nyomon követése során nem volt még a régió szintjén tapasztalat. Nem tudom, hogy más szövetségi államokban ez hogyan történik, de gondolom, hogy általánosakban ez a helyzet. Tehát ezt fontos volt hangsúlyozni. Az átültetés és a kölcsönös értékelés egy hálózatot biztosított arra, hogy a belső piaci logikát terjessze a különböző kormányszervekben. A munkát néha akár pedagógiai szempontból is el kellett végezni a kollégákkal szemben és ebben az értelemben a kölcsönös értékelés egy jó folyamat, hiszen tulajdonképpen az is egy olyan folyamat, amikor egymástól talál, tanulunk, az európai kollégáktól tanulunk. Tehát ilyen szempontból ez pozitív volt. A problémák elsősorban nyelvi szinten jelentkeztek, hiszen a regionális kormánytisztviselék nem feltétlenül tudnak angolul tárgyalni, jelentéseket összeállítani angolul. De azért megoldottuk a problémát. Az eredményeket életen a regionális hatásköröket illetően a környezetvédelmi, az építés, a turizmus, a, például különösen az utazási ügynökségek területén folytak elsősorban viták a kollégák között. Azt is hangsúlyozni kell, hogy számunkra nem volt nyilvánvaló, hogy olyan rendeletekről kell kapcsolatban kommunikáljunk, amelyeket még akkor vitattak. De azért mi jó diákok voltunk, és egymást is tájékoztattuk, de a régió számára ez nem feltétlenül volt nyilvánvaló. Ez volt a helyzet a tagállamok számára is, hiszen a kölcsönös értékelés folyamán nem volt könnyű megvitatni ezeket a kérdéseket a szakértők anyaga alapján. De amikor később módosítós, módosításokat kellene benyújtani, akkor nem feltétlenül fogunk emlékezni arra, hogy négy-öt évvel korábban mi is történt. Ugyanis én például nem sok olyan minisztert ismerek, aki ilyenfajta kalandokba bocsátkozná. Tehát épp ezért ismerni kell azokat a szakértőket, akikkel együtt lehetne működni. Aztán az átültetés során e, a kölcsönös értékelést lehet, hogy túl korán végeztük, de azért egészében véve a szolgáltatási irányelv átültetése és a kölcsönös értékelés során tulajdonképpen az a gazdasági együttműködést, összehangolást, vagy együttműködést tulajdonképpen összehangoltuk. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztotta velünk. Nagyon sok közös vonás van, de vannak különbségek is. Azt hiszem, hogy lesz idő arra, hogy feltegyünk néhány kérdést kollégákat, kérdezem a képviselőket. De hogyha a hallgatóság sorából valaki fel szeretne tenni kérdést, akkor nyugodtan. Gebhardt asszonyban biztos vagyok, és ön is. Nyilvánvalóan fontos, hogy az előadó is eh, feltegyen kérdést. Néhány gondolatot, kérdést várunk öntől, Igen, Először is nagy izgalommal figyeltem, hiszen egy kicsit hátrébb lépve szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament igencsak szkeptikus volt a kölcsönös értékelés rendszerével kapcsolatban, úgy, ahogy a bizottság azt eredeti formájában javasolta, a parlament azt módosította, és utána újra tehát kivette, és aztán utána visszalopták. Ez volt a története tulajdonképpen ennek. Az egyik oka annak, hogy szkeptikusak voltunk, az épp az volt, ami a különböző beszámolókból is kihangzott, hogy milyen költségek járnak ezzel, milyen bürokratikus terhet jelent ez, és milyen munkát. Tényleg arányos-e? észszerű-e? Vagy pedig eh, nincsenek-e más eszközök, amelyek sokkal észszerűbbek eh, lennének eh, ennek elvégzésére? És most igen pozitívan hallom, hogy a, ahogy a tapasztalatokról úgy számolnak be, hogy tanultak egymástól, hasznos volt, és hogyha ez tényleg így van, akkor már önmagában ez nagyon pozitív elem. Szeretnék visszatérni arra, amit Zsuan asszony is említett. Hogyan tovább? Két, három, négy, öt év múltán. Ön is említette, hogy több személy, tehát több tapaszt, többen szereztek tapasztalatot, megvannak az ismeretek ahhoz, hogy hogyan tovább, de mi lesz öt év múlva, hogyha ha már azok, akik most a tapasztalatokat gyűjtötték, nincsenek ott, akkor ki fogja tudni, hogy mi történt? Maradandó tehát-e ez a hatás, vagy pedig csak addig van meg, amíg azok jelen vannak, akik részt vettek benne? Ez a kérdés. És hogyha jól olvastam az előttem lévő anyagokat, akkor vannak olyan tagállamok, ahol a minisztériumok végezték magát ezt a gyakorlatot, és ott ez a tartós emlékezet meg lesz, de vannak olyan tagállamok is, ahol külsősöket alkalmaztak a munka elvégzésére. Kérdés, és szeretném tudni, érdeklődve várom, hogy véleményük szerint mi volt az észszerűbb megoldás. A másik kérdés, Ugye végig szaladtam gyorsan a megküldött anyagokat, és az a szerencsém van, hogy Oberndorfer kollega németül küldte meg az anyagot, vagy németül is, ami nekem nagyon praktikus. És ebben azt olvasom, ami pont az ellenkezője annak, amit itt hallottunk. Kár, hogy Oberndorfer úr nincs itt, hadd idézzem. Legalább az első bekezdés egyik mondatát. A, végre, a szolgáltató irányel végrehajtása során a kölcsönös értékelés folyamat eljárásának végrehajtása több érintett szempontjából rendkívül bürokratikusnak és kevésbé hatékonynak bizonyult. Ez pont az ellenkezője annak, mint amit itt hallottam a beszámolókból. Hát akkor hogy van az, hogy az értékelési folyamat olyan eltérő tapasztalatokat adott. Ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem is, minden szakértőnek szól. Az Európai Parlament akkor, akkoriban is elmondta a kölcsönös értékelés folyamatáról, hogy hasznos lenne, hogyha ezt a folyamatot nem csak a politikai, illetve köztisztviselői szinten végezni kell, hanem az érintettekkel együttműködve, tehát a szolgáltatókkal, hogy az ő kérdésem, hogy az ő tapasztalatokat hogyan vonták be, és a fogyasztókat, munkavállalókat. Mely mértékben sikerült az ő tapasztalati értékeiket bevenni, vagy mennyire nem vették be? Hiszen ez az első amit el kellett volna érnünk, hogy szolgáltatás szabadsága valósuljon meg, lehetőség legyen a mozgásra, de legyenek törvényi szabályok, amelyeket be kell tartani, és be is lehet. Tehát a különböző szempontok együtt hassanak. Erre vonatkozóan nem hallottam még sok mindent, örülnék, hogyha kiegészítenék néhány információval. Majd aztán visszatérünk a szakértőkhez. Hanszlik asszony is kommentálja, legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a előadó szakértők értékelését. Nagyon izgalmas eh, gyakorlat ez. Olyan folyamatnak vagyunk tanúi, mely, mely pozitívan értékelhető. Az a benyomásom, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ő gyakorlatok terjedjenek, népszerűbbé váljanak a résztvevő körében olyan folyamat, mely még a kezdetén tart, ám már most is megítélhető, és már most is okosabb, á, intelligensebbé teheti a jogalkotást. Oly módon, hogy a gazdasági szereplők javát szolgálják ezek a szabályok. Úgy tűnik, hogy a tagállamok is pozitívnak értékelték az irányabb végrehajtásából, illetve az értékelésből származó tapasztalatokat. Van azért néhány kérdésem az előadókhoz, beleért az Európai Bizottság tisztviselőjét. Első kérdésem a következő. A kölcsönös értékelési folyamat az irányelv végrehajtása után kerül bevezetésre, végrehajtása. A, ez a modell ugyanakkor az irányelv működésének korlátait igyekezett felmérni. Talán jobb lett volna korábban elindítani ezt az értékelést, ezáltal már a rendelkezések minőségét is javíthattuk volna. A kettő között tudnélik fennáll összefüggés. Aztán feltennék egy kérdést az itt képviselt tagállamok felé. Mi az önök véleménye a cluster csoportok összetételéről? Önök úgy érzik, hogy a klaszterek működése más lett volna, ha másképpen csoportosítják a tagállamokat? És vajon a tagállamoknak volt valami volt -e választása, részt vehettek-e a, a csoportok kialakításában? És egy végül egy kérdés a bizottságnak címezve. Vajon az Európai Bizottság szeretné, szeretné felhasználni a kölcsönös értékelés eredményeit? hisz azt látom, ahogy mondotta, hogy a bizottság ennek eredményeképpen jobban értékel, jobban látja az egyes tagállamok helyzetét, ám kérdés, hogy a bizottságot segítette-e abban, hogy arra a következtetésre jusson, hogy megfelelően végrehajtották az irányelvet? illetve az Európai Bizottság vajon szeretne olyan eljárásokat kezdeményezni a tagállamokkal szemben, amelyek a nem végrehajtást orvosolnák, vagy, hogy azért indítaná ezeket, mert nem hagyották végre a tagállamok megfelelő módon az irányelv rendelkezéseit? Ezek vannak a kérdéseim, köszönöm a részvételőket, és köszönöm az érdekes előadásokat. Nos, ha én is tehetnék néhány megjegyzést, hiszen Gebhardt asszonynak az árnyék jelentéstevője is vagyok a szolgáltatás irányelven, és ennek a javaslatnak az egyik szerző. Az egyik érdekes kérdés, és itt nagyon sajnálom, hogy a két nem kormányzati képviselő nem tudott eljönni, de minden esetre az értékelési jelentésben volt egy olyan pont, amelyel kapcsolatban a részvétel, részvevőknek a véleményét nek a véleménye érdekes lett volna, és pedig a folyamatnak az átláthatósága. Azt hallottuk, hogy jó hálózatokat építettek ki, tehát segített az, hogy egymással tudtak a különböző emberek beszélni, és néha az érdekelt felek is betekenthettek, és ők a folyamatot egy kicsit nehezebbnek találták, vagy nehézkesebbnek találták, de az igazi kérdés az igazából az, és ez nem egyezik azzal, amit Hanslik asszony mondott, hogy lehet, hogy bizonyos értelemben túl korai volt a folyamat, hiszen az érdekelt felek a problémákat csak akkor érzékelték, amikor az irányelvet elkezdték átölt, átültetni, és ezt a kérdést Sepanszkowska asszony is említette. Tehát ez ö, ö, csalódást okozott, hogy a szolgáltatási irányelv e, lehetőségeit nem tudták elég korán felhasználni. De lehet, hogy van ennek egy pszichológiai vonzata is, nem annyira gyakorlati. De minden esetre az érdekelt feleknek a bevonása és az átláthatóság szintén pontos, fontos kérdés, mert vannak olyan szakmai csoportok, akiknek a bizonyos országokban, akiket a bizonyos országokban akadályozhatnak, másokban viszont nem. Tehát számukra ezek fontos kérdések lettek volna. Minden esetre ez a gyakorlati alkalmazásban okozott problémákat, tehát ezzel kapcsolatban érdekes lett volna a véleményeket hallani. Schwab úr akar még hozzászólni? Schwab úr, parancsoljon. Ez az utolsó kérdés, aztán a szakértők jönnek. Nézést kérek először is, eh, hogy telefonáltam, de hát van néhány olyan dolog, amit sajnos nem tudtam elhalasztani. A, azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, amit Oberdorfer úr az írásos jelentésében jelzett, ahogy eh, a kolléganő is említette. Tehát ebben az írásban abból indulhatunk ki, hogy a kérdés, hogy lehet-e széles körben alkalmazni ezt az eljárást. A válasza a szerzőnek az, hogy nem, mert túl sok forrást köt le, és nem minden esetben szükségszerű. A második kérdés a lengyel képviselőnő által elmondatokra. Azt hiszem, hogy a szolgáltatói irányelv érzelmileg sem volt egyszerű, és hogyha most ön azt mondja, hogy a értik az irányel végrehajtásának nehézségeit a határ túloldalán, és ez a megértés az abból származik, hogy volt a, köl, a kölcsönös értékelési folyamat megzajlott, akkor úgy gondolom, hogy ez már önmagában hordoz némi pozitívumot. A kérdésem a lengyel kolléganő felé az, hogy gondolja hogy a folyamat összességét tekintve jól, jól megfelelő fogadtatást kapott-e. Tehát nem a közigazgatásban, nem az adminisztráció érti e, hanem hogy a nyilvánosság felé, vagy teljesen a közigazgatási szervek lezárt eljárása volt csak. Jó, akkor kérjük meg a szakértőket, hogy válaszoljanak fordított sorrendben tehetjük most meg. Akkor először eh, Strandbak asszonyt kérem. Tehát azt szeretnénk először eh, Bezser professzor és Leclerc eh, úrtól, hogy hogyan felel minden, az, e, hogyan felelnek meg az elhangzottak annak, amiket ők tapasztaltak, és aztán kérem tehát fordított sorrendben a hozzászólókat, hogy reagáljanak a kérdésekre. Berzsé professzor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni Gebhardt asszony első kérdésére. amely a brüsszeli képvisel- fővárosi régió előadásához is fog kapcsolódik. Tehát hogyan lehet újra felhasználni ezt a kölcsönös értékelési folyamatot. Az irányelv az csak az európai intézmények és a bizottság szerepéről beszél, akik garantálják a szerződést. És az, tulajdonképpen az rendelkezések csak azt tudják ismételni, ami az irányelvben, ami a szerződésben van. Mindegy, hogy most ez jogalkotási vagy igazságügyi területen, vagy pedig a, abban a területen, ahol a az aktivitások sokfélesége kapcsán lehet a szakmák közötti közeledést biztosítani. Tehát a jövő számára az, az kezdeményezés lehetőségét veti fel. Tehát a bizottságnak bizonyos módon konkretizálni kell ezt az eszköztárt, tehát ezeknek a felvetett ötleteknek a tárát, azért, hogy új ajánlásokat fogalmazzon meg belőle. Tehát a az Európai Unió kezdeményezésétől, tehát a bizottságtól függ -e ez, ennek a felhasználása. A másik kérdés Hanslik asszony kérdése volt, és pedig az, hogy nem lett volna e, ne, az átültetés előtt felhasználni ezt a kölcsönös értékelési folyamatot, nem pedig utána. Hát nyilvánvalóan voltak késlekedések, voltak olyan tagállamok, amelyek hátul kullogtak, voltak, akik nagyon előjártak, és a, ezen utóbbi államok azért mégiscsak profitáltak a többi tagállamoknak a, a tapasztalataiból, tehát azokból, akik már előrébb jártak. Tehát nem egészen az szerint a forgatókönyv szerint történtek a dolgok, ahogy ez eredetileg tervezve volt, de azért mégis történt valami. Ne felejtsük el, hogy a kölcsönös értékelés elvben csak három kérdésre vonatkozott, amelyet eléggé eh, kör, eh, körülírták, de nem az egész átültetésre vonatkozott. Nyilvánvalóan persze az eszmecserék azok másra is kitértek, de az eredeti terv nem az volt. Tehát eh, azt kérdezték, hogy milyen olyan területek vannak, amelyeket még meg kell nyitni. Az utolsó kérdés pedig a folyamatnak az általánossá tétele, de erről most nem beszélnék, mert ez a második szekciónak a témája. Köszönöm. Concernant les questions relatives à la transparence. Az átláthatóságot illetően a kölcsönös értékelés folyamata az nem volt eléggé átlátható, meg kellett várni, hogy a bizottság eh, reagáljon először azt gondolhatnánk, hogy az érdekelt felek nem feltétlenül akarták a, az átláthatóságot. De azért ne felejtsük el, hogy a klaszterekben az eszmecserék azok eléggé nyílt módon foglal, folytak, sokszor a bizottság is jelen volt. Aztán voltak mások is, akik jelen voltak. És valószínűleg hogy az eszmecserék és nyílt szellemben történtek, és az európai szellem az nem biztos, hogy kialakult azért. Ugyanakkor nagyon hasznos volt, hogy a klasztörök a különböző üléseiket nyomon követhették. Vizsgálatot is folytattunk, és a konzultáció során kaptak választ, és az átláthatóságot illetően a válaszok azok árnyaltak voltak. Az európai szintű szervezetek nem feltétlenül fogalmaztak meg krétákákat az átláthatóságot illetően. Ugyanakkor a kevésbé európai szervezetek, amelyek inkább nemzeti érdekeket képviseltek, azok kritikusabb véleményeket fogalmaztak meg az átláthatóságot illetően. Tehát jobb lett volna, hogyha lehetett volna követni ezeket az üléseket, akkor is, hogyha az emberek nem vettek személyesen részt benne. Tehát azt láttuk, hogy a tagállamok nem tudtak olyan szabadon beszélni, hogyha másik, harmadik felek is részt vettek az eszmecsere során. A brüsszeli fővárosi régió nevében a kölcsönös értékelési folyamat az kormányközi szint öltött, így tehát a demokrácia klasszikus formáiban biztosítottuk az átláthatóságot. Tehát konzultáltunk a jogalkotókkal, de nem volt azért egy különleges konzultációs folyamat. A klaszterekben voltak olyanok, akik jobban szerették a plenáris munkát, ahol akár a határországok is kifejezhették a véleményüket az irányelvvel kapcsolatban, és a szomszédos ország közötti szabad szolgáltatás nyújtás témájában. Belgium egy véleményt fogalmazott meg a bizottság jelenlétével kapcsolatban a klaszter munka során. Lehet, hogy mi egyedül voltunk ezzel, és lehet, hogy ez inkább azzal volt kapcsolatos, hogy Belgium hogyan ültette át az irányelvet, de mi azt a véleményt fogalmaztuk meg, hogy a cluster fázisban talán nem kellett volna e, a bizottságot e, e, meghívni, hiszen ez a tagállamok közötti véleménycsere volt, és néha a bizottság jelenléte az megváltoztatta a viták dinamikáját még akkor is, hogyha a bizottság csak megfigyelőként vett részt. De a különböző tagállamoknak a az intézkedéseit illetően talán egy kicsit korlátozva érezték magukat, tehát ez nem az a hely volt, ahol a bizottságnak a pozícióját kellett kifejteni. Nos, a klaszterekben minden olyan kérdéseket vitattuk meg, mint például az IPM jelentés, tehát az első, tehát a prioritást élvező kérdések, területek, amelyek a régió számára fontos volt. Környezetvédelmi, stb. kérdéseket. És a jogi kérdések mint az egyablakos ügyintézés, stb. az eh, a partvonalra került, tehát néha összekeverték az átültetést, a hatékonyságot, a kölcsönös értékelést. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a pozitív vonás az lett volna, hogy stabilizáljuk ezeket a kérdéseket, de hát ez nem annyira a bizottságtól függött. Köszönöm. Um, let's go along the road then. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk, és utána Sepanovska asszony. Hm, mi lenne, hogyha keresztnevvel, keresztnevemen, vagy a másik nevemen fordítana, Vilnek hívnak. Hadd reagáljak az érdekeltek és a kölcsönös értékelés átláthatóságára. Úgy gondolom, hogy az irányelvvel kapcsolatban azt kellene meggondolni, hogy a teljes átültetési időszak alatt kell értékelésre, tehát érték, kell értékelni, akkor, amikor a tagállamok adminisztrációi közigazgatásai tárgyalnak az intézkedésekről, még a folyamat során. Mert ugye kell, hogy tanuljunk egymástól, csak így lehet a, a többi jogrend komplexitását megérteni, és csak így lehet a bevált gyakorlatokat is látni. Úgy gondolom, hogy ezzel befolyásolhatjuk az egész folyamatot, mégpedig pozitívan, ami az átültetést illeti. Akkor, amikor a kölcsönös értékelésről van szó, mint a szolgáltató irányelvben, tehát az átültetést követően, akkor, amit nekünk hiányzott, az, az volt, hogy az érdekeltek számára, az érintettek számára, a vállalatok, munkáltatók, szá, munkavállalók számára nem volt eléggé látható mindez. Beszéltünk erről, és sokkal jobbnak tartottuk volna, hogyha a klászterüléseken megoszthattuk volna egymással a tapasztalatokat, azokkal, akik a az európai szinten a törvényeket hozták, és hogy ezt követően kellett volna a nemzeti jogszabályokba ezt átülteni. Úgy gondolom, hogy ezzel sokkal jobban megérthettük volna egymást is, a törvényt is, és a következőkben is a törvény jobb lett volna, vagy jobb lehetne. Schwab, kérdé, Schwab úr kérdésére válaszolva pedig véleményünk szerint A klaszterekben való munka, a Németországgal való ö, csoport munka egyszerűen azt eredményezte, hogy jobban ismerjük egymást, és el tudjuk mondani a vállalatoknak, munkavállalóknak, munkáltatóknak, hogy bizonyos dolgok miért úgy vannak, ahogy, és tudjuk, hogy kihez forduljunk problémáinkkal. Tehát a, a közigazgatási szervek együttműködése a kölcsönös értékelés során az rendkívül értékes volt, hiszen nekünk, közigazgatási szerveknek fontos ez, hiszen nekünk kell majd a vállalatok és az emberek problémáit megoldani. Ez a munka, a klaszterekben való együttműködés, és kül, pláne, hogyha azoknak az országok nak nyílik lehetősége klaszterben együttműködni, akik eh, rengeteg vállalati kapcsolattal rendelkeznek és szomszédosak, akkor nagyon jó eredményeket várhatunk a jövőben is. Alors, j'avais prévu d'aborder euh, plusieurs points qui ont... Több olyan kérdés van, amelyhez hozzá szeretnék szólni, például az érdekelt felek kérdése. Volt egy kérdés azt illetően, hogy mi történik 3-4-5 év múlva, tehát, hogy mit tanulhatunk a kölcsönös értékelésből. Franciaország ezzel kapcsolatban úgy látja, hogy sok munkadokumentum készült, a, különösen a klaszterek munkája és a plenáris munkája eredményeként. Tehát azért mégis marad valami. Aztán a francia szakérték, akik a kölcsönös értékelésben részt vettek, terjesztik azt, ami elhangzott, tehát a francia kormányszerveket értesítették ezekről. Nem tudom, hogy mi történik más tagállamokban, tehát hogy hasonlóan jártak el-e, de mi úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatási irányelve kapcsolatban egy sejtet kialakítunk, és ők lesznek az őrei nem a szerződéseknek, hanem a szolgáltatási irányelvnek és a kölcsönös értékelésnek. Köszönöm. Strandbake asszony. Köszönöm szépen. És most svédül fogok beszélni. Gerpart och min franska kollega här angående vad som händer framåt och hur vi tar... Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a francia kolléganő kérdésére válaszolhatok. Nagyon fontos a kérdés, hogy hogyan tovább. Nagyon fontos az általunk végzett munka szempontjából is. Svédországban úgy gondoljuk, hogy meg kell értsük, hogy az irányel rendelkezéseit nem csak nekünk kell ismerni, hanem a szervezeteknek is. És hát ez, ehhez dolgoznunk kell. Sokkal többet kell tegyünk, mint eddig. Ezt a részét messze másként jobban kell csinálnunk. A franciához hasonló struktúránk volt nálunk is, volt egy kis hivatal, amely az irányelv, illetve egy kis csoport, amely az irányelv átültetését végezte. Nos, ez továbbra is megmarad. Az a feladatunk, hogy mindenki megtudja, megértse, hogy mik a rendelkezések, mindenki értse az irányelvet. Az érdekképviseleti szervek kérdése nagyon fontos. Ideje korán már úgy döntöttünk, hogy bevonjuk a kölcsönös értékelésbe az érdekképviseleti szerveket. Ez egy természetes lépés volt. Van egy külön csoport a tárgyalások eleje óta, amely az érdekképviseleteket tömöríti, fogyasztószervek képviselői, munkavállalói szervek képviselői, vállaló, tehát vállalkozók szövetsége. És ez a csoport rendszeresen ülésezett, és az részt vett az értékelésben is. Már korán megkérdeztük, hogy milyen nehézségeik vannak, a belső piaccal, a szolgáltatások belső piacával kapcsolatban, és aztán úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos lesz a hozzá az ő közreműködésük, a mi munkánkat is megkönnyítette. Rendszeresen meghívjuk tehát ezeket a szövetségeket, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok helyen pozitívan értékelték. Aztán a klaszterek kérdése. Nos, itt Litvániával, Letországgal, Észtországgal voltunk együtt, tehát a balti országok plusz Finnország. Rendszeresen az egész végrehajtási szakban találkoztunk, és alapvetően tudtuk, hogy hogyan ültettük át az irányelvet, és hogy a különböző országokban éppen hol tartottak, ami rendkívüli mértékben megkönnyítette a munkánkat. Persze Ugye fontos volt, hogy tudtuk, hogy milyen az átültetés, hol tart, és, és igazából nem is tudom tovább részletezni a, a külön eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt az első kör. Úgy hisz nagyon sok hasznos információt sikerült számba vennünk, az önök álláspontját, szempontját is voltak éppen elkezdtük a második szakaszt, ezért kértem, hogy Prante asszony is szólaljon fel már most, mert az ő gondolatai fogják felvezetni a második szakaszt, így módon, mint egy varrat nélkül illeszkedik a meghallgatás két szakasza. Most tudni azt a szélesebb kört fogjuk taglalni, hogy a kölcsönös értékelés miképpen lehet a belső piac működésének más területeit javító eszközként alkalmazható. Erről ugye már esett szó itt-ott, az eddigi érvelések során is a dolog ennek ezen aspektusáról. Ezért érdekelne az önök nézete arról, hogy ez az eszköz más területekre miképpen volna alkalmazható. A már megtanult, a tagállamok által megtanult folyamat más helyekre is, más területekre is könnyen alkalmazható volna. Nem feltétlenül azon csapatok alkalmazásával, akik most dolgoznak rajta, de a Gépárt asszony beszélt, és okkal az intézményi memória működéséről, amely esetben segítene bennünket. És kialakult egy olyan network, egy olyan hálózat, amely a kultúra csere, a kulturális hozzáállások egymás közötti kommunikációjára, a jobb megértése alkalmazható és ez a belső piac szabályának szélesebb körű végrehajtását segítheti. A Solvit eszköz, generikus eszköz alkalmazásában szerzett tapasztalat például érdekes, tehát holnap reggel egyébként erről beszélünk majd. Nos tehát, Pamela Bramter asszonyt kérem, hogy talán a szakértők hozzászólók által említett pontokra reflektáljon, és ezzel nyissa meg a megbeszélés második szakaszát. Igen, köszönöm, elnök úr. Hogy visszatérjek néhány már felvetett kérdésre és pontra, válaszolva Géphard asszony kérdésére, hogy mi történik majd néhány év múlva. Hát, persze a szolgáltás irányelv tekintetében azt reméljük, hogy a következő lépés, ami éppen jövőre indul is már, az lesz, hogy hasznosítjuk azt a tudást és azt a hálózatépítést, melyet a kölcsönös értékelés hozott létre, és ezáltal visszatérünk olyan javaslatokkal, melyek révén a tagállamokkal megindulhat a közvita, akár a tanács szintjén, és a kölcsönös megértés végső soron így módon reményeink szerint könnyebbé teszi, egyszerűbbé ezt az eszmecserét, hiszen a felek jobb, kölcsönösen jobban értik egymást, mi több jobban bíznak egymásban már ezen hálózatokra támaszkodva, és a volt tapasztalatokra támaszkodva. Egy hatalmas munkaprogramot jelentetünk be ennek megfelelően a kölcsönös értékelést követően. Ami pedig ilyen potenciális új folyamatok indítását illeti, a jogba, hazai anyagba való átültetés végső dátuma előtt, hát egy kicsit összezavarná a feleket az, hogyha már az átültetés folyamán beindítanánk a kölcsönös értékelést. Tudnilik, ezt a folyamatot arra használtuk, hogy értékeljük azt, hogy a tagállam miképpen élt azzal a széles mozgásterével, amely a stratégiai rendelkezések tekintetében nekik adatott. A belga tisztviselő, a brüsszeli tisztviselő kifejtette, hogy tagállami szinten is politikai döntésekre van szükség, ellenkező esetben nagyon nehéz ezen stratégiai rendelkezésekre vonatkozó parlamenti döntések hiányában kialakítani a mozgásterüket, illetve a megoldásaikat ezen széles mozgástér alkalmazásával. De nagyon nehéz tehát megítélni, előre megjósolni, mi lesz ezeknek a tagállam belüli parlamenti vitáknak, politikai döntéseknek a tartalma. E politikai döntéseket tehát minden tagállamban belül kell meghozni. És ha ekközben már elindítanánk, hogy ezt megelőzően az értékelést, akkor ezáltal az a veszély fenyegetne, hogy az irányelv elfogadás előtt már újra nyitnánk az arra vonatkozó vitát a tanácsban. Ez pedig a, a hazai joganyagba való átültetés menetrendjét zavarhatná, késleltethetné. Én értelemben tehát nem gondoljuk úgy, hogy ez általában ö, kívánatos volna, már hogy előzetesen beindítjuk még korábban az értékelést. Visszatérve Hanslik asszony kérdésére, hogy vajon a kölcsönös értékelés eredményeit lehet használni az irányelv vég, végrehajtatásában. Nos, a részünkről világos kötelezettségvállalás történt arra vonatkozóan, hogy ennek a feladatnak a célja sem, meg az eredménye sem lehet ez, a bizottság tehát tartózkodott attól, hogy ilyen célokra használja az értékelést. Azon egyszer oknál fogva, hogy a bizottságnak végül is megvan minden eszköze, hogy megvizsgálja a tagállami jog, joganyagok szövegét, akár a, a saját nyelven, és ha szabálysértést tapasztalunk, akkor a kölcsönös értékelésre teljesen függetlenül indítunk szabálysértési eljárást. Ez teljesen más tészta tudnék, ha a bizottság úgy érzi, hogy egy, egy korlátozás nem igazolható, akkor saját felelősségében szabásértés eljárás indhat a tagállam ellen. De ez teljesen független a kölcsönös értékelésben folytatott párbeszédtől. És a, a brüsszeli főváros képviselőinek mondandója után még inkább, ez még inkább megerősített engem ebben, hiszen ez reméljük, hogy nem voltak ilyen negatív hatások, és az Európai Bizottság nem alkalmazta egyetlen esetben sem a kölcsönös értékelésben szerzett tapasztalatait arra, hogy ezáltal felügyelje, vagy ellenőrizze a hazai anyagokba való átültetés folyamatát. Nem ez volt a cél. Tudnék. Ami pedig az átláthatóságot illeti a, az érintettekkel, a székholderekkel szemben, a hozzászólás érdekes volt annyiban, hogy talán a legjobb módja a szervezésnek a, a kölcsönös értékelés, a screening során az, hogyha ezt tagállami szinten végezzük. Nem igen tudom elképzelni, hogy a, a cluster csoportok, tagállami csoportok kerekasztal beszélgetései már részt vegyenek az egyes tagállamok, ugye öt tagállam alkotott egy csoportot, a, a stakeholderek. Hogyha ezt beszorozzuk az öt tagállamot az összes hazai stakeholder számával, hát egyszerűen működésképtelen lenne ez a az a megbeszélés. Tehát nem, itt nem lehet még bekapcsolni a stakeholdereket. EU szinten megtettük, amit lehet, és persze csak az európai szakmai szövetségek, közösségi érdekképviseleti szervezeteket tudtuk csak bekapcsolni, ám reméltük, hogy a tagállamok hasonlóképpen járnak el hazai szinten, a folyamat végrehajtása során is már, és ez a, a kettőnek ez a kombinációja gondoskodik afelől, hogy jobban átlátható legyen a folyamat, illetve abban erőteljesebben részt vegyenek az érintettek, a stakeholderek. Ennyi volna tehát az első részre vonatkozó hozzászólásom, ami pedig a meghallgatás második részét illeti, azaz a kölcsönös értékelés, mint szakmapolitikai eszköz alkalmazása a belső piac működésének javítására, először is azt mondanám el, mert nem volt alkalmam az első hozzászólásomkor elmondani, hogy a bizottság nézete az, hogy ez a kölcsönös értékelés számunkra is egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Sok nagy erőbedobást igényelő, de feladat volt, de megérte. Hiszen így belül tudtuk megvizsgálni, hogyan működik a szolgáltatási irányelv, és hogy a best practices cseréje hogyan tudja ezt a folyamatot javítani. Mindenképpen nagyon értékes eszköznek bizonyult, Ám abban is nagyon világosan kell fogalmaznunk, hogy a kölcsönös értékelés nem alkalmazható és nem alkalmazandó szisztematikus módként egy-egy új irányelv végrehajtására, mindenféle irányelv végrehajtásának értékelésére. Tehát nem lehet generikusan alkalmazni mindenhol. Ezt több helyen kifejtettük, többek között a belső piac működésével vonatkozó jogalkotási csomagban is, hogy ez nem egy normatív ellenőrzési vagy, vagy értékelési eszköz, amelyet bárhol alkalmazhatunk. A szakértők be, jelentéseit követően a jelentésekben javasolt kritériumok valóban észszerűnek tűnnek számunkra is. Először is tehát nem csak irányelvek esetén alkalmazhatók, és nem rendeltek esetében, és még keret irány elvek esetében is elmondható, hogy alkalmazható, például a szolgáltatási irányelv is ilyen jellegében keretirányának nevezhető jogszabály, és akkor alkalmazható ez az eszköz, hogy amikor az irányelv a tagállamoknak jelentős mozgásteret hagy meg a végrehajtásban, itt persze ez volt a helyzet a szolgáltatási irányelvnél, és akkor, hogyha stratégiai kulcsfontosságú rendelkezésekről van szó, olyan területeken, amelyek önmagukban is fontosak a belső piac működése szempontjából. Ekkor lehet alkalmazni ezeket, ezt a kölcsönös értékelést, ám semmiképpen sem a hazajogba való beültetés szakaszában, amely eleve egy nehéz feladat, a tagállamok kell, hogy ezt figyelemmel kísérjék, erre megvan minden eszközük, és most vannak ilyen transzpozíciós workshopok, vannak irányítások a hazai joganyag való beültetés felügyeletére, melyik rendszeresen gondoskodnak erről. A kölcsönös értékelés egy más jellegű feladat, konkrét esetekben alkalmazandó, és esetről esetre kell megítéljük, hogy alkalmazható vagy alkalmazandó -e ez az értékelési módszertan. Figyelembe véve például a költségeit is, meg azt, hogy mi jelentős forrásokat kíván meg, a tagállamoktól is, meg a bizottságtól is. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy ilyen világosan magyarázta meg. Most akkor szarán a, sakér, a, talán a szakértőket kérjünk meg, hogy röviden mondják el, hogy mit gondolnak arról, hogy ezeket a kérdéseket hogy lehet más területekre alkalmazni. Nem tudom, hogy a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban van -e ez, ez tapasztalatuk, de mégiscsak hát arra azért van tapasztalatuk, hogy hogyan lehetne ezt a, alkalmazni különböző módokon úgy, hogy változtatnak rajta. Most akkor vagy Berzsé úrnak, vagy kollégáinak adjuk meg a szót, de először Mesár asszony kap szót, tehát egyik a másik után ott egy sorban. Mesár asszony. Köszönöm szépen. Megígértem, hogy fogok bizonyos megjegyzésekre reflektálni tehát milyen előnyei vannak ez a kölcsönö, ennek a kölcsönös értékelési folyamatnak? E, már említettük a tagállamok közötti eszmecserét, hiszen több mindenki is kaphatott szót, átlátható módon tárgyalhattak egymással a tagállamok és épp ezért szükség van arra, hogy az ilyenfajta munkát elvégezzük. Tehát szabad eszmecserét kell biztosítani a tagállamok számára. Másik pozitív vonás, amelyet ebben a folyamatban láttam, ez pedig az, hogy jobban megértjük a különböző tagállamoknak a, az eljárásait, láthatjuk, hogy vannak alternatív lehetőségek is, más, más gyakorlatok, bevált gyakorlatok. Nyilvánvalóan akkor az átültetés után ezeket a bevált gyakorlatokat a jövő számára is megjegyezzük. Harmadik előny az, hogy a közigazgatási köz, költségek Franciaországban azt igényelte, hogy ugyanaz a csapat foglalkozzon ezzel, mint ugyan, akik az irányelv átültetésével foglalkoztak. Tehát körülbelül 30 személy, és a minisztériumokból is mozgosítottuk az embereket, akik ezzel foglalkoztak. És akik majd a jövő szempontjából is megjegyzik ennek a folyamatnak az eredményeit. Mind lehetne javítani? a szolgáltatási irányelv kapcsán elvégzett kölcsönös értékelés azt is lehetővé tette, hogy a különböző jogszabályokat összehasonlítottuk, és ez érdekes abból a szempontból, hogy konkrét eseteket bevehetünk tulajdonképpen egy forgatókönyv segítségével, és a kritika itt az, hogy ezeket már tulajdonképpen a folyamat elejétől kezdve e, belevehettük volna, amikor a különböző jogszabályokat összehasonlítottuk. aztán, hogy előbb vagy utóbb legyen, mármint az átültetés előtt vagy után legyen-e ez a kölcsönös értékelés ezzel kapcsolatban nincsen határozott álláspont. Mégis úgy gondolom, hogy az átültetés alatt tulajdonképpen nem vettük számon az összes létező jogszabályt, voltak olyan politikai döntések, amelyeket nemzeti szinten is hoztak például, és itt nem igazán láttam, hogy hogyan lehetne ezeket értékelni az irányelv átültetése folyamán. milyen más területen lehetne felhasználni ezt a kölcsönös értékelést. Osztom a bizottság és Berzsé és Löpra uraknak a véleményét, E, az irányelveknek jól meghatározott alkalmazási területe van, tehát lehet, hogy ezek számára ez nem igazán fontos, inkább olyan irányelvek számára, amelyeknek az alkalmazási területe szélesebb körű. E, Inkább a tagállamok számára fontos, hogy a különböző tagállamok hogyan értékelték ezeket a e, pontokat, és e, ezt kellene összehasonlítani. Tehát csak ilyen keretek között lehetne felhasználni ezt az eszközt. Volt, mindjárt befejezem, volt még egy kérdés, ez pedig a megfelelési táblázattal kapcsolatos a kölcsönös értékelés és az megfelelési, megfelelési táblázat nem zárják ki egymást. Egy olyan irányelv esetében, amelynek széles körű az alkalmazása, mi különböző tevékenységi ágazatok szerint alakítottunk ki megfelelési táblázatokat, és ezek bizony kevéssé használhatók, mert túl bonyolultak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon világos megjegyzéseket mondott. Természetesen nagyon fontosak valóban a teljesítési tesztek is. Erről még nem is beszéltünk, de lehet, hogy egy másik alkalmat tudunk majd erre találni. Will asszony, feladtam a másik nevét, akkor legyen szíves igen, köszönöm szépen, nagyon röviden. Hadd egészítsem ki azt, amit eh, Pamela Bramter asszony mondott a kölcsönös értékelésről, illetve arról, hogyha nem használják a kölcsönös értékelési folyamatot az átültetésnél. Úgy gondolom, hogy vannak példák, és ezt a jelentés is említi, hogy van egy olyan csop, országcsoport, a skandináv országok, amelyek az átültetési időszakban már kidolgozták az átültetési opciókat a különböző országokban. Hogyha meg tudtuk volna tárgyalni a klaszterekben az átültetésre legkülönböző lehetőségét, akkor az kölcsönös előny lett volna, különösen azoknak az országoknak persze, amelyeknek sok közös vonása van egy-egy adott területen. Az, hogy a kölcsönös értékelést használhatjuk-e vagy sem, szerintem ez attól függ, hogy hogyan értékeljük a közös értékelést mert hogyha egyet tudunk érteni abban, hogy az átültetés időszakban ez alkalmazható, akkor is alkalmazható, majd azt követően is a, az érdekeltek részvételével együtt, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sok szakpolitikai terület van a belső piacon, ahol ezt használhatjuk. Ha azonban az általános eredménye a vitának az lesz, hogy a körtölös, kölcsönös értékelés az átültetést követő időszakban, a tényfeltárási folyamatban használható, akkor ezt az eszközt esetenként kell, esetről esetre kell használnunk, mindig attól függően, hogy az irányelv maga milyen hogyha nagy horizontális, igen politikai töltető irányelv, mint a szolgáltatói is, akkor úgy gondolom, hogy a, az a folyamat, hogy jobban megismerjük a tagállamok hozzáállását, megkülönzelítését, akkor az fontos eszköz lehet. Míg, hogyha a kölcsönös értékelést a közvetlenebb egyszerűbb kvázi irányelveknél használhat, használjuk, ott, ott valószínűleg semmi értelme nincsen, ez az én véleményem. Um, oui, mais donc beaucoup a déjà été dit par... Euh, Nos, a kollégák már említettek bizonyos szempontokat. Amikor a kölcsönös értékelés fontos, folyt az átültetés után, és figyelembe vesszük a folyamatnak a célkitűzéseit. Ez inkább technikai eszköznek bizonyult. Én a régióm számára szempontjából úgy látom, hogy ez a folyamat stabilizálta a regionális kompetenciákat, és ez, ez nyilvánvalóan pozitív hatás, jelentős pozitív hatás, hiszen emberi erős, erőforrások szempontjából jelentős erőket vetettünk be, és épp ezért ezt a szakértelmet tovább lehet fejleszteni, tehát ilyen szempontból ez pozitív. A hát aztán, hogy ki lehet-e más ágazatokra terjeszteni, hát itt a belső piacról van szó, ezzel kapcsolatban nincsen személyes véleményem, de nyilván van, ez egy olyan folyamat, amely a, az egységes piaci jogszabály felé vezet. Hát, hogy most aztán ilyen értelemben ennek milyen haszna van, nem tudom. Köszönöm. Uh, Nos, szerintünk túl korai az idő, hogy most értekeljük és általánosítsuk ennek a folyamatnak az eredményeit voltak nyilvánvalóan pozitív eredményei, tehát hogy jobban megértettük egymás kormány munkáját, és a bizottságnak a tanulmánya is azt mutatta, hogy ez a folyamat a belső piac felépítésében hasznos lesz. De, mint mondtam, most még túl korai az idő arra, hogy szilárd álláspontot képviseljünk ezzel kapcsolatban un mot, un mot rapide euh, pour dire qu'il y a euh, pour identifier les domaines. Hogy azonosítsuk azokat a euh, területeket, amelyekre kiterjeszthetjük ezt a folyamatot, lehet formálisan tekinteni ezt a kérdést, tehát, hogy jelentés, irányelv, keretirányelv, mindezek mellé két element lehetett felsorokasztatni. Ez, egy olyan, ez a folyamat az alakulni fog, és nyilvánvalóan ez egy eszköz lesz arra, hogy egy további kocsit akasszunk a, erre a vonatra, tehát ez a kölcsönös értékelés, ez az európai folyamatot el, elindítja. Amikor a szolgáltatási irányelvvel foglalkoztunk, akkor nem tettük föl, nem ezzel a kérdéssel indítottunk. A másik egy nem csak formális, hanem anyagi kritérium, ez pedig az együttműködés kérdését veti fel, és már hallottuk, hogyha a szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás területét nézzük, tehát a bírák, nemzeti hatóságok, stb. együttműködését nézzük ezen a területeken, akkor az a kérdés merül fel mindig, hogy nem ismerjük egymást, és épp ezért nem bízunk egymásba. Márpedig a kölcsönös elismerésnek egy kritériuma a, a, az, hogy egymással bizalmas, tehát viszonyt alakítsunk ki a belső piacon. Tehát ez a belső piacon is hasznos lesz, tehát azokat az együttműködési eszközöket kell felhasználni, E, tehát itt most nem a bírák között, hanem a kormány szervek között, amelyek e, lehetővé teszik azt, hogy a szereplők közötti bizalmi szintet növeljék. Ez pedig egy nagyon fontos szempont. Tehát ilyen módon látjuk a jövőjét ennek a folyamatnak. Köszönöm. And, um... No, végül Strambek asszony. Köszönöm szépen. Voltak éppen azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy ez a módszertan alkalmazható el más területeken. Sajnos nem egészen könnyű ö, választ adni, attól függ ez a válaszom. A végrehajtás köre, a, stru- a szerkezete az adott jogszabálynak, a politikai ö, súlya, az, hogy melyik stádiumában tart a vezetésnek, mind-mind ezektől mind függ az, a, annak a kérdésre megválaszolása, hogy vajon ez a módszer alkalmazható-e más irányelvek, területek esetében, mármint a kölcsönös értékelés módszertana. Hogy milyen kulcsokat ad a kezünkbe, és annak miképpen tudjuk ezáltal megítélni, hogy mennyire működik egy adott irányelv végrehajtása. Nos, ebben nagyon fontos eszköz. Annyiban is, hogy lehetőséget ad számunkra, hogy bizonyos ítéleteket vitassunk. Az irányelv végrehajtása nehéz, összetett feladat, és nagyon fontos, hogy a részleteiben tudjuk értékelni az egyes tagállamok véleményét, miért adtak meg egyes engedélyeket egyes tagállamok, mások meg mást, és ezeket összevetni rendkívül hasznos, ez bizony látható. Aztán felmerül a kérdés, vajon miért ilyen nagy csoportokban végeztük ezt a feladatot. Nos, az irányelv végrehajtására vonatkozó fórum adódtak azok a csoportok, melyekben egymástól tudtunk igen sokat tanulni egymás érveléseit, egy-egy kérdésben kifejtett érveléseit is meghallgathatok, ez pedig a kölcsönös megértés szellemét teremtette meg. Nem mindig volt könnyű ott ülni és kérdésekre válaszolni, az irányelv végrehajtását illetően, úgymond kifaggattatva lenni, meg egyes döntéseket illetően, ám a bizalom légkörében sokszor tettünk fel olyan kérdéseket egymásnak, amelyek akár kényelmetlenek is lehetnek, mégis jó szívvel megtettük és válaszoltunk rá egymás között. A bizottság részvételét illetően a plenáris ülésen kapott szerepet a, a bizottság, és a bizottság a vitához való hozzászólásai nélkül az eredmények nem lettek valami pozitívak, mint lettek. Aztán, hogy a, véleményünk szerint korábban is beletettem volna vezetni vajon ezt a módszertant, már a, a joganyagba való beült átültetéskor, ahogy a francia kollega elmondotta, nehéz lett volna ezt ilyen korán alkalmazni. Amikor még a politikai döntések nem születtek meg, nem teljesedtek ki, mikor még nem is tudta az egyes tagállamokban senki, hogy mit is akarunk pontosan, ahogy erről a skandináv és a balti tagállambeli kollégák beszámoltak, nem lehetett volna korábban jelenteni az értékelést. Nehéz tehát. Persze a végrehajtás után is értékelni. Köszönöm mindannyiuknak azt, hogy eh, eljöttek, és elmondták nekünk gondolataikat, tapasztalataikat nem sok kérdés, időnk van már kérdések feltételére, inkább Géphát asszonyhoz fordulok, hogy egyfajta zárszóval éljen, aztán Hazlik asszony kapja meg a végső zárszót, és akkor zárjuk az ülést. Gepárt asszony talán levanná azokat a konzekvenciákat, amelyeket eddig hallottakból kivonatolható, és akkor talán 6.30-kor tudjuk zárni az ülést a tervek szerint. Köszönöm. Én is meg kell köszönjem az Európai Bizottság képviselőinek is, meg a szakértőknek, akik nagyon nagy tudásról adtak számot, és nagyon fontos tájékoztatást nyújtottak. Hogy aztán megválaszolták-e a kérdéseket, amelyeket feltettünk, hát ahogy minden meghallgatáskor most is, ö, végső soron elmutatott, hogy pozitív a helyzet. Van, amiről gondolkoznunk, hogy vajon továbbra is ennyire szkeptikusak legyünk el, mint korábban voltunk a kölcsönös értékelés módszertanával kapcsolatban, szerintem nagyon világosá vált, hogy nem általában alkalmazható eszköz ez a költségek miatt, a követelményei miatt, amely nagyon széles körűek. Tehát csak azokon a területeken alkalmazható és alkalmazandó, valóban arányban áll a hozadéka a, a vonatkozó beruházásokkal. Tehát ki kell dolgoznunk azokat a kritériumokat, melyek alapján alkalmazható ez, ez a módszertan. Ennek ellenére még, mégiscsak van egy kicsi kérdésem, ha megengedik. Hanslik asszony kérdését tudnék nem igazán válaszolták meg. És ennek egy, egy, ennek egy új vetületet adnék, talán Will asszony vagy Sandbake asszony volna az illetékes, hogy megválaszolja, és akkor nem kell végighaladnunk a körön. Tehát a Klaszter csoportok összeállítását úgy tűnik, hogy földrajzi alapon álltották össze ezeket. Önöknek volt alkalmuk, hogy hallassák a hangjukat, tehát meghatározzák, hogy milyen országcsoportban akarnak szerepelni, és nem lenne érdekes e ö, ott maradni, úgymond, tehát együttműködni ezen klasztereken belül. Ha már kialakult az együttműködés egyfajta kultúrája, mondjuk lehetne akár például Svédország vagy Görögországot összehozni, hogy két ilyen távolországot mondjak, hogy ők is tapasztalatot cseréljenek, vagy önök elégedettek az országok elemi csoportosítása valahogy eddig működtek? Köszönöm. Well, I mean, we could, I think we have just time. Ennek a folyamatnak Bramter asszony, tehát a bizottság volt a felelőse, talán őket kellene megkérdezni, talán mielőtt bezárnánk az ülést, válaszolna röviden erre, Bramter asszony. Nos, döntést hoztunk a különböző ágazatokban a tagállamokról eh, a különböző kritériumok alapján, tehát hogy például a tagállamokban milyen szintje van a kereskedelemnek, eh, aztán a, a nyelv is egy szempont volt, a tagállamok azok nyilván tudatában voltak eh, annak, hogy a klaszterekben részt vesznek, tehát nem teszek úgy, mint hogy ha mindannyian nagyon örültek volna ennek. Amikor megkapták a listát, eh, az első pillanatban nem biztos, hogy ennyire örültek neki, de azért a végén azért látták, hogy ugyanabban a csoportban, a klaszterben, a másik tagállamokban való együttműködés hasznos volt. Lehet persze, hogy más kritériumok alapján is lehetett volna választani, de amikor arról beszéltünk az elején, hogy a folyamat során a klasztereket újra alakítsuk, akkor, és ezt a szakértői tanulmány is azt mutatta, hogy ez nehézé tette volna nagyon a dolgot, tehát épp ezért ezt nem javasolnánk hogy legyen valamilyen fajta rugalmasság a klászterekben. Na most, hogy aztán a tagállamokra bízzuk-e, hogy döntsenek, lehet megoldás, de valakinek mindenképpen biztosítania kell azt, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a csapatok, tehát tulajdonképpen eh, végül is mind, valakinek úgy is kell dönteni eh, hiszen lehetnek olyan tagállamok, akik szeretnének ugyan, eh, olyan klaszterben lenni, és aztán olyan klaszterek is kialakulhatnak így, hogy azok csak egymagukban magadnak, tehát ezt is figyelembe lehet venni. Elnök, köszönöm szépen azt hiszem, hogy a jelentéstevő szintén megbeszéli majd ezeket önökkel. Hanslik asszony, záró szóként talán néhány szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a szakértők hozzájárulása nagyon hasznossá tette ezt az ülést. Nagyon sok érdekes dolgot hallgat, hallottunk, és különböző tájékoztatást kaptunk. És a kollégáknak köszönhetően a kérdéseimre választ kaptam. Tehát ez az információ nyilvánvalóan kiteljesíti a véleményt, amelyet én állítok össze, és bizonyos értelemben eh, sokkal szélesebb körben foglalkozik a kérdésekkel. A vélemények meghallgatása után úgy látom, hogy a kölcsönös értékelés, annak ellenére, hogy az elején negatívan álltak hozzá, legalábbis a szolgáltatási irányelvhez, hozzájárult ahhoz, hogy mégis pozitív élményt jelentett a tagállamok számára. Az is meggyőződésem, hogy hozzájárult ahhoz nagy mértékben, hogy jobban megértsék egymást a kölcsön, kölcsönösen a különböző tagállamok, elsősorban a végrehajtási folyamatnak a hiányzó elemeit illetően. Még egyszer köszönöm a figyelmet, és azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a meghallgatást, és köszönjük ezt a gyümölcsöző együttműködést. És mielőtt lezárjuk az ülést. Szeretnék értesíteni mindenkit arról, hogy a kölcsönös értékelésnek mi a további folyamata. Június 21-én a jelentés elkészül, július 12-én ezt a jelentést azt vizsgáljuk meg, és július 18-a módosítok benyújtásának határideje, augusztusban vizsgáljuk meg ezeket a módosítákat, és szeptember 19-én szavazunk az IMCO-ban. Ezen kívül a Októberi az októberi plenárison szavazunk Strasz, Strasbourgban, Franciaországban. Tehát ez az ütemterv, az, amit követünk. Köszönjük szépen! No, akkor én is köszönöm a szakbizottság nevében a szakértőknek, hogy eljöttek, beszéltek, a tanulmány példányai kioszthatóak, Berzsé professzor és kollégái, a szerzők, ezt mindenki forgassa haszonnal, és a szakértők is kapnak egy ajándékpéldányt. Köszönöm, hogy továbbra is figyelemmel kísérték a kérdés alakulását. Ha további gondolataik vannak, volnának, azokat is szívesen fogadjuk. Saját hálózatunk, a belső piaci bizottság newsletter figyelő lap figyelője, amely online is elérhető, azoknak mondom, akik a TV képernyő előtt figyelnek bennünket és papíron is megvan, illetve az IMCO hálózat barátaihoz lehet csatlakozni. Tagság esetén kiküldjük ezeket az anyagokat, és a kölcsönös értékelő csoportok tagjait is arra bátorítjuk, hogy csatlakozzanak ehhez a hálózathoz, mármint az IMCO hálózatához. Várjuk Hanslik asszony jelentését, és az utolsó gondolatom, hogy azok a gondolatok, amelyeket felvetettünk a irányelv végrehajtásáról, és még inkább arról, hogy vajon a potenciális vállalatok mennyire ismerik az irányelv végrehajtásának mikéntjét, és ennek felmérése milyen jövőbeli projekt lehet, illetve az egyes kapcsolódási pontok hogyan működnek, az egységes kapcsolódási pont, illetve a lehetőségeket mennyire, mennyire tájékoztatjuk a résztvevőket. Ezekkel mind foglalkoznunk kell, hisz az a hatalmas munka, amit belefektettünk mindenbe, és az a befektetés, amelyel a tagállamok éltek, végsősorban meg kell térüljön. És ez abban a tényben valósul meg, hogy új lehetőségek nyílnak meg a piacon, új innovatívabb szolgáltatások alakulnak ki a belső piacon. Ez a cél tehát. Köszönöm. Még egyszer a tag, szakbizottság tagjának mondom, hogy holnap 9-kor találkozunk ismét. Ötödik ülésünk lesz ezen a héten már, de hát sűrű a, és érdekes a programunk a belső piac információs rendszer működésének egy demonstrációját fogjuk meghallgatni először, ez nagyon fontos. Aztán John Daly biztos 9.30-kor jön, és szól hozzánk jövőbeli programjáról, aztán lesz egy tanulmány, amelyről hallhatunk az internet semlegességéről. 10.30-kor lesz ez, majd 11.30-kor Nelly Cruz biztos azt mondja, digitális napi rendről beszél. Holnap tehát ismét izgalmas programokkal rakott telített napirenddel számolhatunk, készüljünk fel rá, mindenkinek jó pihenést kívánok!